Colleagues, I think we will start the meeting because uh, uh, I think there are limits to what we can do in terms of... Uh, tisztelt kollégák, Krisztin Hamza vendégünk a kollégákra vár. Remélem, hogy azok, akik nem mentek el Kopenhágába a mai napon, el fognak jönni, hiszen ma a, arról fogunk beszélni, hogy a strukturális finanszírozáshoz való hozzáférésnek milyen akadályai vannak és ezt a Policy Department kiérvényezte, illetve ajánlotta. Nagyon is időszerű ez a téma, hiszen a szabályozási keret változtatásairól beszélgettünk, és tudjuk azt, hogy a következő években a finanszírozáshoz való hozzáférés akadályait el kell hárítani, és ez létfontosságú. Hamza asszonynak fogom megadni a szót, hogy mondja el prezentációját, és aztán remélhetőleg eszmecserére is szó kerül. Meg is adom ennek a szót, Hanzasszony. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! A mai napon az akadályokról fogok beszélni, a strukturális finanszírozáshoz való hozzáférés akadályairól. Úgy tudom, hogy kicsit hosszúra sikerült a prezentációm, ezért gyorsabban fogom, illetve lerövidítve fogom elmondani. Háttérinformációként szeretném elmondani, hogy hiányzik a koherens kép a strukturális alapokról, illetve azok teljesítményéről, és a kohéziós politika illetve a strukturális alapok ismerete általánosságban véve a közvélemény szemében bizony nem mondható magasnak. Mielőtt a metodológiára térnék rá, illetve a tanulmány eredményeire, két definíciót szeretnék pontosítani, a kedvezményezettek, illetve a kérelmezők. Megkülönböztetjük ezt a két kifejezést azért, mert néha a szövegekben ezek nehézséget okoznak pontosan tudni kell, hogy mik ezek. Tehát a kedvezményezett az a személy, aki finanszírozást kaphat, a kérvényező pedig az, aki kérelmezi a finanszírozást. Nézzük a kedvezményezettek típusai, a hatóságok, a KKV-k és nagyobb vállalkozások, egyetemek, kutatási cégek, civil szervezetek és magánszemélyek – különösen az, az ESF keretében, illetve a pénzügyi intézmények is, a Jeremy és a Jessica esetében. Valóban a kedvezményezettek, pénzügyi intézetek, illetve végül is az a cég, aki a projekteket elvégzi. A tanulmányt a program irányítási ciklusra építjük. Úgy gondoljuk, hogy a program irányítási ciklus négy szakaszában olyan események merülhetnek föl, amelyek akadályokat jelenthetnek a kérvényezők számára. Tehát először is van egy programozási időszak, ahol már figyelembe kellene venni az egyszerűsítést, a finanszírozási kérelem egyszerűsítését. Aztán ott van a megvalósítási szakasz, ahol magukat a forrásokat alokálják, illetve a következő a projekt létrehozására, létrehozása, és végül pedig a projekt irányítása a negyedik szakasz. Négy szintet különböztetünk meg, ahol releváns tényezőkkel kell számolni a kérelmezőknek. Az első az európai szint. Itt vannak a partnerségi elvek, a szabályozások, illetve az Európai Bizottság jelenleg tárgyal ezekről a következő időszakra. A második szint, ez a legfontosabb a kérelmezők számára, a nemzeti szint természetesen. Azért, mert a strukturális alapok és a kohéziós politikai eszközök nemzeti, illetve regionális szinten helyezkednek el, és nagyon sok esetben ezek valós akadályokat jelentenek. A harmadik szint, a programozási szint, a programszint. Itt különböző operatív programok megtervezése történik, és a magától, a dizájntól függ, hogy ez akadályt jelente vagy nem. A negyedik szint az operatív szint, Itt különböző eljárások vannak, kérelmezési eljárások. Az ötödik szint pedig a projekt szint. Ez arról szól, hogy a projektet hogyan irányítják, hogyan kezelik, illetve milyen kapacitással rendelkezik a kérelmező. A nemzeti szinten a legfontosabb tényezők a társfinanszírozás, amely most a, pénzügyi válságban még nagyobb szerepet kap, illetve az administratív rendszerek. Az administratív rendszerektől függően legyen akár ö, szövetségi vagy központosított ö, rendszer, az operatív program ennek függvényében másképp működik. Aztán még két típusú tényezővel kell számolni, a forrásallokáció, illetve a programkezelési kapacitás. Ezek is nagyon fontos kérdések, mert nagyon sok kapacitás problémát tártunk fel a különböző tagállamoknál, ahol a személyi fluktuáció miatt bizony problémák merülhetnek fel. Aztán az operatív tényezők, az információ közreadása, illetve a kiválasztási folyamat, valamint a magának a odaítélésnek a fázisa. A kérelmezők nem jelentkeznek ismét, nem kérelmezik ismét a finanszírozást, mert ezt túlságosan bonyolultnak tartják. Tehát különböző szinten különböző tényezők fontosak. Az európai szinten ott van a stratégiai keret, a jogi keret, illetve a strukturális alap költségvetése, ezen esetekben a szabályozás megváltozott a programozási időszakban. Ide tartozik a partnerségi elv, az információs kommunikációs követelmények, a pénzügyi kezelés, irányítás, a monitoring, az audit, illetve az egyszerűsítések. Nemzeti szint. Ahogy elmondtam, intézmény és adminisztratív rendszerek nagyon is relevánsak az operatív programok esetében. Aztán a forrásallokáció, itt ez akár paralel módon jelenik meg a nemzeti programokkal, vagy pedig azt kiegészíti, illetve a harmadik a nemzeti és regionális likviditás a társfinanszírozásban. Nézzük a, a menedzsment szintet, struktúra és kapacitás, a hierarchikus struktúrától függően, és hogyha a menedzserek valóban helyesen irányítják a rendszert, akkor ez működik, de gyakran ez hiányosság mutatkozik. Aztán vannak nem visszafizethető ösztöndiek, illetve ott van az új pénzügyi eszköz. Operatív szint, erre összpontosítunk, a kérelmezési eljárás, információs rendszerek, dokumentumok, kiválasztási eljárások, illetve az odaítélés utáni adminisztráció. Nézzük, a zöld nyilak azok a területek, amelyeket részletesebben megvizsgáltunk, interjúkat folytattunk ezen területeken, hiszen az operatív tényezőkről nem sok szakirodalom van, ezért ezen a területen interjúkat készítettünk, kilenc különböző operatív programban Európa szerte. Az interjúk során az eredmények a következők voltak. Először is nézzük az információs csatorna típusokat. Ezek végigkísérik a menedzsment ciklust, a televíziós reklámoktól kezdve különböző információs csatornákat látunk, vannak olyan projektek, ahol, a, ahol erre bizony nagy összegeket szágnak, és fontosak a tagállamok számára, például Lengyelországban. A második fázis, weboldalak, nagyon fontos. Ez elég nehéz kérdés azért, mert nagyon gyakran nem tartják ezeket karban megfelelő módon, illetve nem igazítják őket a nemzeti honlapokhoz, és amint a kérelmező nehézséget lát a honlaphoz való hozzáférésben, vagy pedig különbséget a különböző információs csatornák között, akkor azonnal hátralépnek, és az egész finanszírozási folyamatot megszakítják. Sajnos a nemzeti finanszírozás a nyugat-európai országok nagy részében könnyebb és kevésbé bonyolult, és informatívabb, mint a strukturális alapok operatív programjai. Aztán, hogyha a következő fázis nézzük, a projekt létrehozását, akkor ott az, az e-mailen történő kommunikáció, a képzési szemináriumok, illetve információs események, a legfontosabb információs csatornák. A projektmenedzsment szakaszban pedig a kétoldalú megbeszélések, tárgyalások jelentenek fontos információs csatornát. Nézzük a releváns aspektusokat. Először is azt látjuk, hogy a különböző programok különböző eszközökkel rendelkeznek. Vannak olyanok, amelyeknek nem kell külön csatornát létrehozniuk, mert csak kevés kérelmezővel kell számolniuk. Például Ausztriában három közútépítő cég van, tehát nem kell széleskörű információs programot létrehozni. Az ETC programok esetében más a helyzet hiszen itt különböző kérdésekkel kell számolni, különböző információs csatornák léteznek, több mint egy nyelven, és ez személyre szabottabb. Aztán a szélesebb spektrumú programok esetében több oldalú információs csatornákat látunk, és ezek több szinten jelentkeznek. A két legfontosabb probléma az információs csatornák esetében – a kérelmezők szerint. Az egyik a kormány honlapok, illetve az OP honlapok közötti eltérés, a harmonizáció hiánya. Különösen Olaszországban találtunk erre példát. Az operatív honlap más információt tartalmazott, mint a kormány honlap. Aztán a megfelelő információ hiánya, a kérelmezők vagy esetleges kérelmezők nem igazán igazodnak el az információk között. Aztán az interjúk nagy része az a kérelmezési folyamatra irányult, ezzel foglalkozott. A legfontosabb kérdés a kérelmezési eljárásban természetesen a pénzügyi aspektus, a második legfontosabb pedig az administratív teher. A harmadik a szabályozás, amely több problémát okoz, mint gondoltuk eredetileg. A pénzügyi kérdések röviden. Először is hiányzik a nemzeti szintű finanszírozás, társfinanszírozás, ez különösen nehéz, és különösen igaz azon tagállamok esetében, ahol az európai finanszírozás nem egészítik ki nemzeti programok. Ez olyan országok esetében jelentkezik ez a probléma, ahol az operatív programokra nagyon kicsi költségvetést alokálnak, és ezért nem tudják a két finanszírozási típust harmonizálni. Aztán az előfinanszírozás hiánya is problémát okoz, ezen kívül a kérelmezési eljárások gyakran időigényesek és erőforrásigényesek, és a kisebb vállalkozásoknak gondol, gondot okoz az előfinanszírozás. Ezen kívül nagyon sok erőforrást követelnek, külső konzultánsok használata is problémát okozhat, hiszen itt is ez költséges. Aztán a szabályozási eljárás, két külön, két nehézséggel kell számolnunk. Az egyik az állami támogatás, illetve a struktúrális alapok finanszírozása. Ennek a harmonizálásának a hiánya. A nagy nehézséget a közbeszerzési szabályok jelentik az európai szintű finanszírozáshoz. Közfinanszírozási szabályokra van szükség, rögtön a folyamat elejétől kezdve, és amikor a projektmenedzser megpróbál javakat vásárolni, akkor közbeszerzési szabályokat kell alkalmazni a projektben. ez pedig komoly problémát okoz, gondot okoz a projektmenektereknek. A harmadik megjegyzés pedig, hogy változnak a szabályok gyakran, különösen azon országokban, ahol a programozási időszakban a szabályozás változik, és ezért a, prog- a programmenedzsernek ehhez folyamatosan igazolnia kell, és az információ áramlás is akadozik. Aztán a harmadik megjegyzés, adminisztráció és támogatás. Ez bonyolult. Az interjú alanyok nagy része a bonyolult kifejezést használta, illetve az egyetemű iránymutatások hiányára utalt. Úgy tűnik, hogy a projektmenedzserek nem rendelkeznek információval arra vonatkozóan, hogy hogyan kell pontosan kérelmezni, és a rendkívül bonyolult iránymutatások nem nyújtanak igazából segítséget. Aztán a dokumentáció. Itt a követelmények szintén összetettek, és különösen a KKV-k esetében nagy teherez. Különböző nyilatkozatokat kell tenni, illetve különböző dokumentációt kell benyújtaniuk. Aztán a határidő, gyakran ez elég szűk, egy hónap, és ez nem bizonyul elegendőnek egy kifinomultabb, bonyolultabb kérelmezés esetén. Aztán hiányzik az átláthatóság, a konzisztencia, ez pedig azt jelenti, hogy a kiválasztási folyamatot nem értik meg igazán, nem látják át a kérelmezők, és igazából senki nem tudja elmagyarázni azt, hogy miért egy adott kérelmező kapta meg a finanszírozást, és a másik pedig semmit. A átláthatóság hiánya a jogosultság területén, a programmenedzserek, illetve a végrehajtásra foglalkozó testületek különböző információt adnak a kérelmezőknek, ezek gyakran ellentmondásban állnak, illetve a végrehajtási testületek nem megfelelő támogatást nyújtanak, ez is problémát okoz. Általában ennek az oka a személyi erőforrásban rejlik. Különösen az új tagállamokban igaz ez. Az emberek nem motiváltak, nem maradnak meg egy-egy projektnél, a fizetés nem kellő mértékű, és ezért bizony a fluktuáció igen magas. Ez pedig azt jelenti, hogy gyakran elvész a tudás. Nézzük az ETC programokat. Itt különböző kérdésekkel kell számolni. Egyrészt a partnerkeresés nehézségei, hiszen legtöbb, partner esetében, legtöbb program esetében partnerekre van szükség, és gyakran hiányzik az együttműködésre vonatkozó hajlandóság, nincs határon átnyúló közös munka, illetve ott vannak a nyelvi problémák. Ezen kívül a bizalom hiánya, az állami hatóságok, illetve a kérelmezők között. Nagyon sok interjú alany elmondta, hogy úgy érzik, hogy a hatóságok nem bíznak a projektmenedzserben. Aztán a második problémait a business kultúra, az üzleti kultúra hiánya. Nagyon gyakran az volt a benyomás, hogy a kisebb vállalkozások nem rendelkeznek egy üzleti fejlesztési kultúrával, azaz nem tudják, hogy hogyan kell létrehozni egy üzleti vállalkozást. És végül ott van maga a pénzügyi válság, amely a kudarcok hátterében húzódik. Nézzük, hogy a programmenedzserek, illetve a megvalósítási testületek hogyan próbáltak segíteni a kérelmezőknek. Nos, proaktív kezdeményezéseket tettek, például a programozási időszakot megpróbálták csökkenteni, vagy pedig előkiválasztást eszközöltek, és elő, előfinanszírozást. Azonban a legtöbb esetben ezt fel kellett függeszteniük, mert ellentétben állt ez a nemzeti szabályozással, vagy valamilyen más szabályozással. Vannak azonban megoldások, például közvetítők, beiktatása, gondolok itt a bankokra, amelyek konkrét információval rendelkeznek egy adott területen. Ez egy információs központként is fölléphet. A második megoldás, például Ausztriában ez jól működik, ez az egyablakos rendszer, ez azt jelenti, hogy az európai és a nemzeti programok esetében ez a legjobban működő eszköz. és a különböző finanszírozási résztvevőket össze tudja fogni. Aztán konzultásokat fizet a program, külső konzultásokat, tanácsadókat. Nem kivitelezhető az, hogy a kérelmező fizesse ezeket, és végül a negyedik megoldás. A képviseleti szervek, mint például egy iparkamara, támogathatja a kérelmezőket, az esettanulmányok egy részében erre volt, erre is példát láttunk, például Németországban. Ahogyan elmondtam, az odaítélés utáni aspektusok is nagyon fontosak. Nem is olyan régen egy ö, interjú keretében azt hallottam, hogy a kérelmező azt mondta, nem fog ismét jelentkezni, kérelmezni, mert annyira bonyolult volt az odaítélés utáni administratív rendszer, ezen a területen is tanulmányt folytattunk. A legfontosabb, legkomolyabb problémát a beszámolási kötelezettség jelentette. Nézzük, miről is van szó. Kifizetési késedelmek, tehát, ahogyan elmondtam, először is kérelmez az ember, aztán elkezdi a projektet, és néha az első kifizetési blokk egy évet késik, és nagyon sok kis és középvállalkozás esetében ez komoly problémát jelent. Aztán időigényes administratív pénzügyi beszámolási kötelezettség. Sokan számoltak be arról, hogy fél évente riportot kell összeállítaniuk, beszámolót készíteniük, ez bonyolult és időigényes folyamat. A harmadik a bizalom hiánya, erről már szóltam, és végül arról is beszámoltak a jelentkezők, hogy nagyon gyakran úgy érzik, hogy nem támogatják őket, hanem inkább rendőri eljárást éreznek, tehát egy ellenőrzést éreznek folyamatosan, azt gondolják, hogy nem bíznak bennük. Aztán ott vannak ismét a közbeszerzési szabályok, az Európai Parlament ezen a területen egy tanulmányt kért, aztán a rugalmasság és az újratárgyalási célkitűzések hiánya, tehát a rugalmasság hiánya az újra, a célkitűzések újra tárgyalásában nem lehet a programokat a szükségletek, az, az, az újonnan felmerülő szükségletek fényében változtatni. A nyomonkövetés és az értékelés egy elfogadott tényező, nagyon sokan látták, hogy erre valóban szükség van. Uh, Bár vannak pozitívan fogadott következmények, nagyon sok program nem volt kedvezményezetje az egyszerűsítésnek, mert a programperiódus alatt zajlott az egyszerűsítés, és a program vezetője nem akarta az egész programot újból megnyitni meg, és előre áttervezni. A végrehajtó testületek pozitívan fogadták az egyszerűsítéseket, ám de azt mondták, hogy a 25%-os általány túl alacsony, a működtetési költségek ennél sokkal magasabbak. A legtöbb pályázó egyáltalán nem is tudott az egyszerűsítésről. Az ETC programoknak pedig egyéb problémái voltak. Úgy érezték, hogy ezek az egyszerűsítések számukra nem relevánsak, a határokon átnyúló finanszírozási rendszerekkel kapcsolatos problémáik voltak, például az IPA, vagy a balkáni országok és az Európák közötti, európai országok közötti finanszírozási struktúrák nem voltak megváltoztathatók ezen egyszerűsítés nyomán. És akkor most rátérnék az összefoglalóra. A rendelkezésre álló társfinanszírozás a legfontosabb tényező. Legyen ez rendelkezésre álló. Ez derült ki az összes interjúból. Azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy a társfinanszírozás eléggé szigorúan van meghatározva a rendeletekben. Ezt egy kicsit meg kéne nyitni, és rugalmasabbnak kéne lennie. A végrehajtó testületek kapacitás hiánya. Ez problematikus, mert nagyon nagy a fluktuáció, és ezáltal elvész a know-how. A kapacitás fejlesztésre tehát óriási szükség van. A strukturális alapok, amelyek a nemzeti finanszírozási rendszerekbe beágyazódnak, ez is hatással van a hatékonyságra. Legalább Ausztriában már ezzel kapcsolatban új projekteket kezdtek. Aztán az is nehézséget okoz, hogy a kedvezményezetteknek csak egy kis szegmensét célozzák. Az operatív programoknak csak egy kis szegmensére vonatkozik mindez, a pályázók csak egy kis csoportja célzott, ezért kevés az információ és kevés a támogatottság. Aztán a jövedelmi projektek. Ezek konkrét problémát jelentenek. Az ilyen programoknak a programmenedzseri és a végrehajtó hatóság vagy testületei nem tudják azt, hogy hogyan birkózzanak meg ezekkel a projektekkel. Az innováció által célzott kedvezményezettek itt nagyon gyakran a versenyképesség, illetve a szellemi tulajdonjog kérdésköre is belekeveredik, és sok KKV azért nem akar struktúrális alapokkal alapoktól pénzt kérni, mert nem akarják az eredményeket publikálni. Védik magukat. Aztán partnerségek az egyetemek és a magáncégek között hasonló nehézségekkel állnak szemben, mert az egyetemek publikálni szeretnének, a magáncégek viszont nem. Végül az LTC e programok konkrét a nyelvi határok és a nem megfelelő finanszírozási programok miatt e, néznek szembe nehézségekkel. Ajánlásunk röviden. A rugalmas társfinanszírozási rátákat át kell gondolni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi rendeletben lévő szabályokat át kell gondolni. A pénzügyi eszközöket és ezeknek a végrehajtását meg kell erősíteni. Nem megfelelően vannak ugyanis végrehajtva sok tagállamban. Nagyon sok programmenedzser úgy gondolja, hogy túlságosan bonyolultak ezek az eszközök. Aztán a kis kedvezményezettek pályázatait valahogy pénzügyileg támogatni kell. Ezt már mondtam a korábbiakban részletesekben is. Aztán a pénzügyi kiigazítások kockázatát csökkenteni kell. A projekt végén Hát igazából nem hiszem, hogy a programnak az lenne a célja, hogy hibákat találjon, hanem inkább az eredményeket kellene a projekt végén értékelni. Aztán a visszatérítést egy korábbi időszakban kell megerősíteni. Nagyon sok esetben a projekt első évének a finanszírozásával óriási nehézségek vannak, túl későn kapják meg az első összegeket. A strukturális alapok szerkezetét és általános logikáját tartsuk fenn. A struktúrális alapok újratanulása komoly nehézséget jelent a tagállamoknak. A struktúrák különböznek, a feltételek különböznek, mindenben változás van, úgyhogy folyton tanulniuk kell. Ezeket tehát nem kell megváltoztatni, hanem a logikát, a struktúrát ö, meg kellene tartani. A program fázis elején való változtatások. Igen, ezt az egyszerűsítést is azért nem vezették be, mert a program közepén született meg a lehetőség, és nagyon sok tagállamban egyszerűen nem alakították át az egész programot, az összes programot emiatt. A dokumentációt egységesíteni kéne, hogy összehasonlítóak legyenek az adatok Európa szerte most nem eléggé összehasonlítóak, összehasonlíthatóak az adatok, és különösen a Lisszaboni kódexet szeretném itt hangsúlyozni. Az eredményeket kellene a folyamat végén hangsúlyozni, ezt kéne vizsgálni, különösen az új programperiódus tekintetében. A tapasztalatcserét és a tudás kicserélését valahogy végre kéne hajtani. Nagyon sok tagállam a menedzsereiket nem küldik el a csereprogramra, mert neki kell fizetni az ő utazását. Itt tehát pénzügyi kérdésről van szó. Aztán a KKV-k definícióját át kellene gondolni. Vannak olyan kis és középvállalkozások, különböz, különösen azok, amelyeknek nagyjából 250 alkalmazottjuk van, ezek kiestek a KKV kedvezményezettek köréből. De ezek nem nagyvállalatok. Tehát sem a nagyvállalatok, sem a KKV-k támogatásaiban nem részesülhetnek. Ők kiestek a támogatási rendszerből, nehézségekkel küzdenek, és nem kapnak semmilyen finanszírozást a KKV programokból. Át kell gondolni az innovációra vonatkozó programintézkedéseket. Igen, ezt is mondtam, az emberek nem mindig szívesen átláthatóak, és nem szívesen publikálják az eredményeiket az innovációs projektek végén, mert félnek, hogy elveszítik ezeket az eredményeket. Most a nemzeti szintű ajánlások következnek. A partnereket jobban be kell vonni. Igen, a partnerségi elvben ezt már javasoltuk, mindazonáltal néhány programban még mindig nagyon felszínes és egy alibi cselekvésről van szó. A programmenedzsert igazából nem vonják be, a minisztérium tervezi meg a programot, és teljesen felülről lefelé irányítják az egész rendszert. Személyre szabott információs rendszerekre vannak szükségek, hiszen az országok és kultúrái különböznek. Mindazonáltal le, kell, hogy legyen egységes alapja és ne legyen három különböző weboldal, ahonnan össze kell bagarászni az információkat. Rugalmas és átlátható, operatív szint, hogy az emberek érezzék, hogy támogatják őket, és nem csak ellenőrzik. A közbeszerzési eljárásokat érdemes átgondolni, ez különösen a tagállamok számára lenne fontos, hiszen a problémák, a közbeszerzés tekintetében nem az EU szint fölött, hanem az EU szint alatt jelennek meg. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek 500 euróig le alapos szabályai vannak. Tehát egy 500 eurós beszerzésre is három jelentkezőnek, három pályázónak kell lennie, ez túl bonyolult és szükségtelen, valamint akadályozza a közfinanszírozás használatát. Kapacitásépítést meg kell erősíteni, az Európai Finanszírozású Management vezetőit általában egy minisztériumi alkalmazott kezdi, és aztán ő átkerül egy magáncéghez. Az EU és a hazai finanszírozás kiigazítása. A nagy strukturális alapokból származó költségvetéssel rendelkező tagállamokban ez megtörténik, ahol kisebb a struktúrális alapokból származó finanszírozások általában sajnos nem. Most nemzeti regionális szintre megyünk tovább következetes üzeneteket kell küldeni. A tájékoztatni kell a pályázókat a projektfolyamatról, és azután is, amikor megkapják a támogatást. Itt gyakran megszűnik a tájékoztatás. Legyenek egyablakos ügyintézésre lehetőségek. Ausztriában a nemzeti és az európai programokra is egy helyen lehet már jelentkezni, a különböző programokat irányító emberek beszélnek egymással, tapasztalatot cserélnek, és segítenek a kérelmezőnek a megfelelő program megtalálásában. Terjeszteni kell a legjobb gyakorlatokat. Ez is az egyablakos ügyintézés egyik hozománya lehet. Így segíthetünk az embereknek megérteni azt, hogy miről szól egy projekt, és hova érdemes jelentkezni a jelentkezési eljárások egyszerűsítése. Ezt nemzeti és regionális szinten kell végrehajtani, hiszen a európai szinten az alap már megtörtént, azonban az összes programban még nem hajtották végre. Tapasztalt hatóságok bevonása, hogy az, a pályázat előkészítését javítsuk. nagyon gyakran azok, akik tapasztaltak, azok nem dolgoznak már a programokban. Be kéne őket vonni. A jó tervezés és az elégséges idő az ajánlatok előkészítésére. Ezek szintén nagyon fontos tényezők, és nem mindig valósul meg az alkalmazásuk a tagállamokban. Köszönöm szépen, hát nagyon-nagyon röviden ez volt az, amit a tanulmányunkban levontunk következtetésként. Köszönöm szépen, Hamzasszony. Nagyon jó lenne, hogyha az előadásának az anyagát írásban, papíron is megkapnák a kollégák. Most szeretném megnyitni az eszmecserét, kérdéseket és tegyenek fel, üzenek megjegyzéseket ehhez a lenyűgöző tanulmányhoz. Lambert látom, hogy már készül szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadást is. Kulcsfontosságú pillanatban vagyunk, hiszen ezen a héten az összes képviselő még az utolsó simításokra vonatkozó javaslatait benyújthatja a rendelettel kapcsolatban. Önt hallgatva azt hiszem, hogy nagyon sok minden átvételre került az új rendelet tervezetből. A kulcsfontosságú kérdés az lehet, hogy vajon hiányolunk-e bizonyos elemeket. Sok minden, amit ön elmondott, már benne van az új rendeletszövegben, de azt nehéz megtalálni, hogy hol vannak azok az akadályok, amelyeket eddig nem vettünk észre, és amelyeket meg kell szüntetni. mondanék néhány dolgot. KKV-k és előfinanszírozás, ezzel mi is foglalkozunk, de ez tényleg nagyon fontos. Ha van egy civil szervezet, és mondjuk egy 100 ezer eurós nem túl nagy projekt indul, ez nem túl nagy összeg nekünk, de az NGO-nak bizony ez nagy pénz, egy helyi közösségnek ez egy jelentős összeg. A múltban az ilyen előzetes finanszírozás azt jelentette, hogy a regionális hatóságoknak volt valamilyen alapja, és abból előfinanszíroztak. De most, amikor minden országban költségvetési megszorítások vannak, ezt nem teszik meg már az önkormányzatok. És amennyire tudom, különösen ilyen más területen ez az előfinanszírozási lehetőség meg kell, hogy maradjon a rendeletben, mert ez egy nagy dolog. A, egyszerűen nincs meg a 20 ezer euró az induláshoz, és bankhoz sem lehet fordulni. Hogyha nincs készpénz, akkor vége a műsornak, és nem lesz finanszírozás. Azután itt van a túl késői kifizetések ügye, pedig fura. Tegnap azt hallottuk, hogy ha jól emlékszem, tíz országban nagyon sok kifizetést leállítottak. Néhány kollega azt mondta, hogy lehet, hogy ennek az az oka, hogy az Európai Bizottságnak is fogy a pénze, és ezért így leblokkoltak bizonyos kifizetéseket. Ez katasztrófa egyszerűen. Ezen a területen egy kicsit nagyobb felelősségre van szükség, ugyanis később, ha majd új együttműködés lesz egy új időszakban, akkor már addigra elfogy a hajlandóság. Hát ez gyakorlatban nem túl jó helyzet, úgy érzem. Mondott valamit még egy fontos dologról. A parlament és az Európai Bizottság időközben módosítják a rendeletet, attól még a gyakorlat az országokban nem fog változni. Mit csinálunk? Itt három nagy kifizetés lesz ebben az időszakban, és mert nagyon sok a nagyon sebezhető költségvetés, csak Romániában emlékezünk, hogy mi volt a helyzet. És az a benyomásom, hogy a tervezés és ez a megosztott irányítás tulajdonképpen azt jelenti, hogy valamit egy vagy akár két éve korábban is már el kell kezdeni, megvalósítani, és most a válság idején, amikor különösen fontos, hogy testre szabott közvetlen beruházások legyenek, és ezzel segítsük elő a növekedést, a munkahelyteremtést és a gazdaság zöldülését. Ez azt is jelenti, hogy képeseknek kell lennünk arra, hogy változtassunk, hogyha ezt a dolgok alakulása szükségessé teszi. Ezt megtettük például néhány hónappal ezelőtt, amikor felhívtuk az országokat arra, hogy a prioritások elsődleges prioritást adjanak a fiatalok munkanélkülisége visszaszorításának, és, és egy milliárdot hallottuk, hogy át is csoportosítottak a programban a éppen e célra, a fiatalok körében a munkanélküliség visszaszorítására. Tehát mi az ön véleménye arról, hogy ugye, tudunk-e így jobban segíteni, hogyha világosak a tematikai prioritások, és hogyha a partnerségi szerződéseket úgy kötik meg a tagállamokban, hogy azért maradjon rugalmasság, hogy lehessen reagálni a változásokra. Azt hiszem, hogy a viták során. Fontos lenne, hogy a tényleges igényeket, a vállalatok, egyetemek igényeit pontosan felméri. Most rátérnék a kérdésemre. Mi az ön véleménye? Képesek vagyunk arra, hogy ilyen rugalmasak legyünk ezen adott keretek között? És hogyha lát akadályokat, akkor milyen gondolat, hogyan lehetne ezeket megszüntetni? Azt hiszem, hogy még nincs, nem késtünk el, júliusban lesz a szavazás, még nagyon sok kolléga előállhat ötletekkel, javaslatokkal, amelyek közül sokat majd meg tudunk fogadni. Azt hiszem, nagyon jó ez a tanulmány, sok a lehetőség, megosztott irányítás, társfinanszírozás, regionális együttműködés keretében. És amennyire tudom, lehet a társfinanszírozás magánszféra és közszféra közötti PPP projektekben is. Tehát lehet, hogy ilyesmi is lesz. De lehet, hogy már eddig is túl sokat beszéltem, de örülnék azért, ha reflektálna az elmondottakra. Köszönöm, Lambert Jens Nielsen. Parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Három megjegyzést szeretnék tenni. Elnézést nem hallgattam végig az egész prezentációt, mert egy másik bizottságban kellett szavaznom. De tegnap nagyon alaposan áttanulmányoztam a konklúziókat. Három észrevételt szeretnék tenni. Egyet értek Lambertel a tekintetben, hogy sok minden, amit elhangzott az ajánlások között, azt már a jelentéstevő is beépítette a saját szövegébe, és ez jó, hogy így van. A másik dolog, amikor az európai szintű ajánlásokról beszél, hogy szó van európai cseréről. Ez nagyon fontos. És itt még azért van mit javítani. Azt hiszem, a saját svédországi tapasztalataim alapján nagyon fontos lenne, hogy a más országokbeli projektek is használhassák a mi tapasztalatainkat, és fordítva. A harmadik szintén fontos dolog, a, azt hiszem, hogy a szakbizottságaink már hoztak döntéseket. A nemzeti szint tűr, ajánlása kapcsán azt mondja, hogy fontos lenne jobban bevonni a partnereket az operatív programok irányításába. Ez is rendkívül fontos, és ez egybeesik az én tapasztalataimmal két régiót ismerek eh, Svédországban. Az egyik az kezdettől fogva nagyon aktívan részt vett a program kialakításában, és így sokkal jobb lett a végrehajtás. A másik régióban a tartományi kormányzó egyedül csinált mindent, nem vonta be a partnereket, sokkal-sokkal rosszabb lett emiatt a projekt megvalósítása. Tehát, hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor be kell vonni a partnereket már a kezdettől fogva. Ez nagyon-nagyon fontos. Péter Simon. Köszönöm ezt a valóban nagyon informatív prezentációt, ami világosan rámutatott arra, hogy itt különbséget kell tennünk olyan pontok között, amelyeket európai szinten tudunk megoldani, ahol a strukturális alapok szerkezetének átalakításakor vannak lehetőségek, illetve a nemzeti kezelést igénylő pontok között. Egy dolog, ahol tényleg tudunk csinálni valamit, és ahol egy lépést tovább tudunk tenni, az az, hogy a helybeli partnerek bevonását inkább kötelezővé tegyük. Az operatív programok kapcsán, hogyha valaki társfinanszírozást szeretne, de eh, nem eh, jár után annak, hogy eh, van-e ehhez elég pénz, és hogyha nem, ilyen partnert nem vonjuk be a tartalma kialakításába a folyamatba, akkor nem csodálkozunk azon, hogy a potenciális partnerek, hát nagyon lelkesek ugyan, de aztán nem tudnak részt venni a programban, mert az önkormányzat nem tervezte be a középtávú költségvetési tervébe a szükséges társfinanszírozási összeget. Itt persze nem csak önkormányzatok esetében lehet ez igaz. És ez nagyon fontos, ugyanis gyakran nem annyira a társfinanszírozás összege a probléma tapasztalataim szerint, hanem az idő, hogy mennyi időm van, hogy felkészüljek eh, ennek a, az összegnek a felhasználására. Ezért nagyon fontos, hogy a helyi partnereket mindenképpen bevonjuk a programozásba az operatív programok esetében, és ha ezt megtesszük, akkor nagy lépést teszünk előre.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 nagyon fontos abból a szempontból is, hogy jobban tudjuk a kapacitás építést támogatni. Ez egy rendkívül fontos feladat, azt célozza, hogy tényleges támogatást adjunk a pályázóknak, és így a strukturális alap forrásait hatékonyabban lehet majd felhasználni. Hogy mondjak valamit a tapasztalataim alapján? Gyakran az a helyzet, hogy infrastruktúra projekteket ugyan megtervezik, de nem tudják pontosan azt, hogy utána hogyan lehet tartósan, fenntartató módon használni az elkészült mondjuk létesítményt. Gondoltunk például, hogy vettünk egy példát, egy biológiai szennyvíz tisztító üzemre sok milliós beruházással készült el, de ez egy hosszú távú program kell, hogy legyen, és az utólagos hasznosítás is nagyon fontos, ezért eredményorientáltan kell dolgozni. Tehát be kell kalkulálni, hogy hogy mi lesz majd a projekttel az projekt lezárása után, tehát amikor elkészül a létesítmény, mi lesz annak az utóélete, hogyan lesz a hasznosítása, a karbantartása, többi. Tehát infrastruktúra projekteknél ne felejtsük el, hogy ezek hosszú távú projektek. To comment on the comments and questions. Köszönöm, kívánok reagálni a kommentárokra és kérdésekre. Támogatom a német kollégát, hiszen a nemzeti kérdés a fő kérdés. Az európai szabályozásokat túlszabályozzák nemzeti szinten, és hát néha vannak olyan dolgok, amelynek európai szinten más aspektusát lehet célozni. Például mondjuk a határszint alatti közbeszerzések európai szintű harmonizációja egy hasznos dolog lenne. A partnerek bevonása. Szerintem ez már is elvár dolog. A probléma az, hogy a minisztériumok nem hatékonyan csinálják. Meghívnak néhány embert, van egy eszmecsere az elején, aztán ennyi. Amikor beindul a program, semmilyen eszmecsere nincs már. Továbbá, mit lehet jó európai szinten tenni? A rendeletek most megint újak. Hogyha valaki az elmúlt periódusban megtanulta, hogy hogyan működik a program, a politikai instrumentumok hogyan működnek, most kezdheti a nulláról. most már a mezőgazdasági halászati ügy is bekerült a kohéziós politikai eszközbe, úgyhogy az embereknek előről kell kezdeni a tanulást, és az különböző eszközök közötti együttműködés ki kell tapasztalniuk. A tapasztalatcsere. Az ETC programok azok valamilyen szinten interaktívak, és az ETC programok közötti együttműködés nem működik rosszul. Azok, akik nemzeteken átnyúló együttműködésben dolgoznak, azok rendszeresen találkoznak és interaktívan dolgoznak. Ez vagy valami hasonló más programok esetében is jól működhet. A tapasztalatcsere megerősítése, tehát hasznos lenne és lehetne tanulni az ETC programoktól kapacitásfejlesztés. Ezzel a probléma az, hogyha valakit fejlesztünk, valakinek a kapacitásait fejlesztjük, és utána ez az ember jobb munkát kap, akkor elveszett a teljes kapacitás. A munkaköri leírásban vagy szabályokban valamit kell tenni, lehet, hogy mondjuk jobb fizetést kell ajánlani ezeknek az embereknek. 300 euróért dolgoznak egy hónapban azok az emberek, akik, akik ebben a munkakörben dolgoznak, és nem csoda, hogy elmennek. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Mielőtt lezárjuk ezt a pontot, szeretnék megbizonyosodni róla, hogy a prezentációját is meg fogjuk kapni, hiszen a prezentációja rámutatott a legfontosabb és legnehezebb ügyekre. Ismét szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk, és remélem a kollégákat bátoríthatom arra, hogyha van még kérdésük, akkor a titkárságon keresztül eljutnak önhöz, és fel tudják tenni a kérdéseiket, hogy elmélyítsék a tudásukat ez ügyel kapcsolatban. Köszönöm szépen, itt van Viktor Bostináru, tehát tovább léphetünk a következő napi rendi pontra, ez Viktor Bostineri jelentéstervezetének a megvitatása. A kohéziós alapról szóló rendelt hatályon kívüli helyezésről van szó. És meg is adom a szót Viktornak, utána pedig az árnyék jelentéstevőknek, illetve aki szeretne hozzá szólni. Fél óránk van a jelentésre, remélem sikerülni fog. I want to tell you that I will be fully predictable. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy sok mindent már előre tudhatnak abból, amit el fogok mondani, elég sok minden ismert, de most megemlítenék néhány új elemet is, amelyek az utolsó vita óta bukkantak fel, és utána örömmel várom a megjegyzéseiket. Az módosítások első része a kohéziós alappal és a Connect Europe, az Európai Összekapcsolási Eszköz viszonyával foglalkoznak. Itt meg kellene várnunk, amíg a számokról lezárulnak a tárgyalások, és akkor a mi jelentésünkbe akkor írhatjuk be a számokat. Nincs értelme addig beszélni számokról, amik ezek igazából nem állnak rendelkezésre és így tudjuk megteremteni majd a koherenciát az általános rendelethez. Itt ez a 10 milliárd alapvetően, ugye, amit a kohéziós alapból át kell eh, vinni a Connecting Europe eh, eszközbe. Ezzel kapcsolatban rávilágítottam arra, hogy ezt az összeget csak olyan projektekre kellene felhasználni, amelyeket a kohéziós eh, alapból támogatott országokban valósítanak meg. A Harmadik és legfontosabb elem az, hogy milyen kritériumokat használjanak a központi hatóságok, amikor a támogatható projekteket kiválasztják. Az általános kritérium az kell, hogy legyen, ami a korábbi rendeletben is benne volt, de derogációkat lehetővé kell tenni, hogy minél kevésbé torzuljanak a nemzeti borítékok és egy derogáció tulajdonképpen az is, hogy az első három évben eh, tehát 2013 eh, és 2016 között a projekteket eh, úgy válasszák ki, hogy teljes mértékben, tiszteletben tartják a kohéziós alap szerinti nemzeti összegeket. Ez így elég időt adna a tagállamoknak ahhoz, hogy egyrészt teljesen felkészüljenek, és megfelelő projekteket tudjanak előkészíteni a KSK alapok számára, kialakítsák a szükséges adminisztratív kapacitást. 2017. január 1-től már a KSK alapok azon kritériumok alapján fognak működni, amelyeket a rendelet meghatároz. Még néhány módosítás, vagy módosítások egy csoportja, a kohéziós alap és az ETS rendszer közötti nagyobb koherenciát szeretné megteremteni, elsősorban a távfűtés és a kapcsolt hő és villamos energiatermelés tekintetében. Itt a, az, csak az égésre kellene koncentrálni ezeknek a kizárását a támogatás alól, 20 megawatt határig, és így lehetne biztosítani a teljes kompatibilitást az ETS-sel. Ez elég mozgásteret ad a tárgyalásokhoz, és lehetővé teszi azt, hogy ezeket az erőműveket e, fel újítani, anélkül, hogy ezzel sértenénk az RTS e szabályokat. E, Persze nem csak a 20 megawattnál akarnánk eh, az erőművek felújítását eh, bátorítani, hanem jó lenne, hogyha nagy hatásfokkal működő távfűtés és kogenerációs erőművek jönnének eh, létre, és szeretnénk, hogyha támogatható lenne az égetési részen kívül minden más a kohéziós alapból, tehát az egyéb elemek, az elosztóház, elosztóhálózat és így tovább. A kapcsolt hő és villamos energia előállítás ugyanis nagyon energia haté, energiahatékonyság szempontjából is egy nagyon jó megoldás. A kísérleti projektek esetében mm, pedig ne legyen semmilyen korlátozás a kohéziós alap támogatása elől. Szeretnék röviden még néhány elemet ismertetni, persze nem túl hosszasan térnék ki erre a részre. A kohéziós alapból az egyik leggazdasághatékonyabb megoldás az energiahatékonyság növelésére és az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseinek az elérésére éppen ez a terület, tehát a kogeneráció, a távfűtés. Tudjuk, hogy az EU sokkal erőfeszítést tesz a 2020-as célok megvalósításához, és ha a mai trendet nézzük, akkor csak 10%-ot tudunk majd elérni a kitűzött 20%-ból, ami egy nagy verességet jelentene. De nem csak a háromszor 20-as célkitűzés az, amiért támogatni kellene ezeket a projekteket, hanem ugye zöldíteni akarjuk a gazdaságot, szeretnénk javítani az energiamixet, segíteni akarjuk a KKV-kat, és drasztikusan akarjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, és szeretnénk, hogyha az emberek kevesebbet fizetnének az energiáért. Csak tájékoztatásképpen mondom, Bukarestben, ugye a fővárosomban találkoztam hallottam, e, geotermikus energia és napenergia témában tudósokkal, szakértőkkel. És ők azt mondták, hogy ha megmaradnak a jelenlegi fűtőkapacitások, és a e, geotermikus és e, nap napenergia források, anélkül, hogy hálózatokat és hálózatokat építenénk, akkor 40%-kal lehetne csökkenteni a lakások energiaköltségét. 40%-kal. Ez hihetetlenül nagy, a, tehát az európai embereknek ekkora szolgálatot tudnánk nyújtani. A lakás ágazat 40-ra esik 40% a teljes EU energiafelhasználásból, és 36%-át adja a széndiokszid kibocsátásnak. A kohéziós alap és az EFRA e segítségével, tehát a lakás ágazatban mindenképpen tehát ki kell terjeszteni a kohéziós alap hatáskörét az energiahatékonyság, megújuló energiák felhasználása tekintetében a lakásságazatra. És nagy figyelmet kell fordítani a fogyatékossággal élőkre, a csökkentett mozgásképességű emberekre. Az ENSZ egyezményben, is ez benne van, és mind nemzetközi kötelezettségének meg kell felelni, tehát a rendeletben szólni kell erről. Egy új preambulum bekezdés kell a szennyező fizet elvéről is beiktatni, erről még gondolom fogunk vitatkozni a bizottságnak és Potosnyik biztosnak világosá kell tennünk, hogy a rendelet vagy az irányelv új szövegében szólni kell a környezeti hatásvizsgálatokról. Ezzel tudjuk garantálni azt, hogy a kohéziós alaphoz csak akkor lehet hozzáférni, hogyha hogyha nem mindennapi apró cseprő ügyekről van szó, hiszen erre mindenképpen szükség van, ha meg akarjuk akadályozni, hogy a szennyező fizet elvével visszaélések legyenek. Itt vannak a Natura 2000-es területek, a biológiai sokszínűség megőrzése, ezt is be kell vonni a támogathatósági körbe, tehát a Natura 2000 projekteket. A városi mellett a vidéki környezetről is szólni kell. Fontos, hogy koherens, átfogó módon szóljunk mind a két térségről, a városokról és az agglomerációkról is, hiszen ez utóbbi is nagyon fontosak és részeseit jelentik a városfejlesztésnek. Azután nem csak városi mobilitásról akarnék beszélni, hanem közösségi mobilitásról, mert ennek a javításával tudjuk leginkább csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, a forgalmi dugókat és így tovább. És végül üdvözölném, hogyha a kollégái, Jan Olbricht kollégám javaslatát üdvözlöm a közös indikátorokra vonatkozó javaslatát. Módosító nyújtott be, azt kérve, hogy majd amikor az Európai Bizottság kidolgozza a végrehajtási rendelkezést, akkor abba legyenek benne a közös indikátorok. Nekünk nagyobb rugalmasságra van szükségünk, lehet, hogy változik majd sokat a helyzet, ne felejtsük el, hogy 2014 után lehet, hogy már olyan új dimenziók merülnek fel, amelyekre majd a bizottságnak kell akkor reagálni, tehát adjunk a bizottságnak mozgásteret. Kiváló volt az együttműködés a DG régióval, köszönöm nekik, és köszönöm az árnyék előadóknak is az együttműködést. A végső jelentésbe igyekszek majd minél többet beépíteni abból a, azokból a módos módosítókból, amelyeket a kollégák nyújtanak be. A módosítók benyújtásának határideje pedig holnap délután 6 óra, úgyhogy kérem, hogy nyújtsanak be még módosítókat, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Niklas Kezelhán lesz az egyetlen árnyék jelentéstevő, úgyhogy meg is adom neki a szót. Uh, I would like to thank Mr. Bostinaru, <laughs> I will speak then in Greek. Görögül fogok beszélni, de először is köszönetet tartozom Bosztináru úrnak. Gyümölcsöző volt az együttműködés, és nagyon remélem, hogy a javaslataink tovább fogják javítani az ön amúgy is kiváló jelentését. megfelelő irányba halad ez az anyag. Egy-két javaslattal élnék, egy-két módosítót szeretnék benyújtani. Tehát, ahogyan elmondtam, szerintem a Bosszináru jelentés a jó irányba, megfelelő irányba halad. A mi javaslataink alapvetően a koherenciát kívánják erősíteni a pénzügyi eszközök esetében egyrészt, illetve másrészt a fenntarthatóságot kívánjuk megerősíteni annak érdekében, hogy az Európa 2020-as stratégia irányába haladjunk. Például a közlekedés, irány, közlekedés esetében figyelembe kell venni, hogy a közlekedés a személygépkocsik használata esetében több mint 90%-ban a kis, kisebb utakról van szó, tehát ez azt jelenti, hogy meg kell erősíteni az infrastruktúrát, és így nagyobb koherenciát kellene kialakítani a fenntartható fejlődéssel, tehát fel, ebbe az irányba kellene haladni, illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel is. a külső költségeket próbáljuk csökkenteni, de azt hiszem, hogy további lépésekre van szükség ebben az irányban, és valóban olyan infrastruktúrális fejlesztéseket kell végrehajtani, amelyek a fenntartható fejlődés irányába mutatnak. Mindegyik területen legyen szó akár vízgazdálkodásról, akár hulladékgazdálkodásról, olyan prioritásokat kell szem előtt tartani, amelyek a megelőzéssel foglalkoznak, a megelőzést, az újrafelhasználást tartják szem előtt. Itt nem csak a hulladékról van szó, hanem a vízgazdálkodásról is, hiszen a használt vizet is újra fel lehet használni. Ezen kívül a gazdaságos felhasználásra is oda kell figyelni, ezek kellenek tehát, hogy prioritások legyenek, és ezekre oda kell figyelni a finanszírozás területén is. Az energiagazdálkodás, a megfelelő energiafelhasználás, illetve a megtérülés maximalizálása mind rendkívül fontos, ami pedig a közlekedést illeti, ismételten el kell mondani, hogy fenntartható, megbízható közlekedést kell kialakítani, nem csak bármilyen közlekedésre van szükség. Ezért támogatjuk a fenntartható közlekedés irányába történő lépéseket. A nagy közlekedési tengelyeknél csökkenteni kell az építkezéseket, kivéve a határon átnyúló közlekedést, és nagyon fontos az is, hogy a, olyan finanszírozást, finanszírozást kell biztosítani, hogyha finanszírozást kell biztosítani az egymástól távol e- eső ö, légikikötők számára is. Ami pedig a lakás ágazatot illeti, itt is nagyon fontos a megújuló energiák használata, illetve az energiagazdálkodás, gazdaságosság a környezetvédelmi szempontok miatt is, de emellett a pénzügyi, gazdasági szempontok miatt is, hiszen a válság idejét éljük, nagyon sokan munkanélküliek, és nagyon sokan nagyon alacsony jövedelmelemmel rendelkeznek, és ez pedig azt jelenti, hogy különösen fontos a, gazdaságos energia felhasználás. Tehát a pénz miatt is, nem csak a környezet miatt. Ezen kívül ott van az éghajlatváltozás, és erre is oda kell figyelni. Azokat a projekteket kell előtérbe helyezni, amelyek a nagy ökoszisztémákat figyelembe veszik, és azt látjuk, hogy az éghajlatváltozás ellen föl lehet lépni, úgy, hogy mind a mellett bizonyos kapacitásokat, a nagy ökoszisztémák kapacitásait emelni tudjuk. Ehhez az kell, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsunk. Ezen kívül ott vannak a helyi hatóságok, a civil szervezetek, a KKV-k, az ő szerepük is rendkívül fontos, hiszen ezek a szereplők közösen fölléphetnek, és nagyon fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak átlássák, hogy milyen programok vannak folyamatban, és megfelelően elő tudják készíteni a programokat, illetve a nyomonkövetés is megfelelően történjen. Egy javaslattal éltünk, ahol a görögök nem tudják felhasználni az európai hiteleket. Nagyon fontos a az, hogy a rendelkezésre álló forrásokat, amelyek mintegy 14 millió euróra rugnak, Ezeket a forrásokat a területi közösségek, illetve helyi hatóságok segítségével megfelelő irányba lehessen csatornázni. Ez pedig azt jelenti, hogy a kisebb hatóságok, helyhatóságok kapacitását emelni kell, gondolok itt a helyi és regionális hatóságokra. Hiszen így ők is elmondhatják a véleményüket, ők is beleszólhatnak a különböző projektekbe, illetve a projektek lefutása, lefutása közben és a nyomonkövetés során is felvállalhatják a szerepüket. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy az indikátorok esetében is fontos, hogy ne elégedjünk meg a köbméterekkel, vagy az útkilométerekkel, hanem itt pontos meghatározásokra van szükség, például a vízgyűjtés esetében, itt az összmennyiséget, a felhasznált víz összmennyiségét is meg kell határozni, illetve meg kell említeni. Tudni kell azt is, hogy a víz újrafelhasználásakor milyen százalékot képvisel az újrafelhasznált víz az összes felhasznált víz tükrében. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy oszthatjuk Bostener úr véleményét. Vannak olyan javaslatai, Tehát vannak olyan javaslatai, amiket már a korábbiakban megvitattunk. kollégánk úgy döntött, hogy megpróbálja a hatályt kiterjeszteni. A kohéziós alapok felhasználásának hatáját, És ezzel a megközelítéssel azonban nem értünk egyet. Mert mi úgy gondoljuk, hogy ezek a célkitűzések jó célkitűzések, de ezeket más eszközökből is lehetne finanszírozni. És éppen ezért rendkívül fontos, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a Connecting Europe Facility hogyan lenne felhasználható e tekintetben. Ez a CEF egy külön rendelet tárgyát kellene, hogy képezze, hasonlóképpen a kohéziós alapról szóló rendelethez. Úgyhogy ezt majd egy módosító indítványban is le fogom írni, ezt majd terjeszteni fogjuk. Ebben a módosítóban azt fogom leírni, hogy próbáljuk meg módosítani a rendeleteket úgy, hogy az országokhoz visszajussanak az alapokban lévő pénzek, és ezeket a lehető leghatékonyabban tudják ők felhasználni. Visszatérnék még a bizottsági javaslatra is egy ponton, az általános rendeletre. Azt hiszem, hogy itt hozzátehetnénk egy makroszintű feltételt. Ezen a területen már vannak tapasztalataink, hiszen a tagállamok, akik a kohéziós alapokból részesülnek, már ilyen jellegű feltételeknek kellett, hogy megfeleljenek, tehát vannak ilyen tapasztalataik. Ezért ez irányba is fogok benyújtani egy módosító indítványt, hogy az általános rendeletet így módon megváltoztassuk. a makrogazdasági feltételeket a kohéziós alapokból, kivenném. Azok a tagállamok, amelyek az utóbbi időben felhasználták a kohéziós alapokat, bizonyos esetekben szankciókat is kaptak, mert pont ezt a feltételrendszert nem megfelelően használták. Ez borzasztó eredményekkel járt és a kohéziós alapok esetében ez épp úgy probléma volt, mint más alapok esetében, tehát érdemes egy lépéssel visszalépni, és újból átgondolni a makrogazdasági feltételrendszer kérdéskörét. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata elég jó a jelenlegi igények fényében, és jó dolog lenne, hogyha nem próbálnánk a költségvetés hiányában tovább rohanni egy ilyen területen. Tehát még minden, nagyon, nagyon sok kérdés még mindig nyitott, amíg ezek a kérdések nyitottak maradnak, addig a kohéziós alapok maradjanak így jelen állapotukban. Szerintem a lényeget, a javaslat lényegét éppen ezért nem kéne megváltoztatni. Elnök, még két felszólalónk van, plusz a bizottság. Mindenki másfél percet kaphat tehát. Először Lambert van Nisztelrooy kap szót. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék elmondani. Az energetikai forradalom, erről nyomatékosan szól a jelentés. Azt hiszem, hogy nagyon észszerű, hogyha a célkitűzések egy részeként határozzuk meg, hogy ezek a célok támogathatók legyenek a kohéziós alapból. És hogyha megnézzük az összes strukturális alapot, akkor a legtöbb, amit megtehetünk, az az, hogy a kohéziós alapból magából finanszírozzuk, vagy támogatjuk a ezt az energetikai forradalmat, a nagy átállást. Itt, az egyik legfontosabb eszközről van szó a kohéziós alap esetében, és azt gondolom, hogy ezekben a régiókban nagyon gyorsan sikeresek lehetnek ezek a projektek. Ha megnézzük az eredményt, a széndiokszid csökkentést, akkor is azt látjuk, hogy hát nem lehet csak a hőt itt a levegőbe beleengedni. Természetesen a kiaknázás tekintetében mindig fontos, hogy az épített környezet is belevonjuk a támogatásba, így tehát a rulírozó alapformájába kell, hogy működjenek a támogatások, tehát nem az egészet finanszírozunk, hanem egy folyamatot és annak a részeit itt is nagy eredményeket lehetne elérni, és teljes szívemből támogatom, és ezt ajánlom az egész parlamentnek is hogy itt a makrogazdasági kondicionitás kapcsán szeretik valamit világosan leszögezni. Itt mi sem támogatjuk ezt, de a jelenlegi helyzetben, amikor a most érvényes kohéziós alapra vonatkozó rendeletet kell még alkalmazni, hát akkor ezt kell alkalmazni. És Mazzoni képviselőtársamnak mondom, a szabályozás olyan, hogy a döntéshozattal kapcsán ezt a gyakorlatot meg kell változtatni, de mert most zajlik még csak a jelentésnek a véglegesítése, és ebben már így fogunk fogalmazni. Köszönöm. Joachim Celler, nagyra értékelném, ha röviden szólna. Köszönöm, elnök asszony, Bosztináró jelentéstevőnek köszönöm a tervezetet a kohéziós alapról. A makrogazdasági kondicionalitás kapcsán egyetértünk, ezt nem akarjuk, mi sem, de hogyha például energiáról beszélünk a jelenlegi vitákban, felvetődik az a kérdés, hogy hol kell elsődlegesen alkalmazni a kohéziós alap forrásait. Mi azt mondjuk, hogy a növekedés elősegítésére ez most a fő cél, a válság elleni küzdelem jegyében. És a tagállamokban már nagyon sok politikus mondja azt, hogy a kohéziós alapforrásait fel kell használni a növekedés generálására, mert a pénzösszegek volumenét tekintve a kohéziós és a struktúrális politikában állnak a legnagyobb összegek rendelkezésre hogyha bizonyos energetikai intézkedések mellett tesszük le a vaskot, ezeket hát nem eh, tulajdonképpen eh, nem eh, növekedést előidéző vagy elősegítő intézkedések önmagukban. A kohéziós politikát én egyébként még mindig olyan politikának, megközelítésnek látom, amelynek az alapvető célja az, hogy az EU gazdaságilag gyengében fejlett térségeiben elősegítse azt, hogy ezek felzárkózhassanak a fejlettebb régiókhoz. És itt nagy különbségek vannak a régiók között. Lehet, hogy van olyan terület, ahol a közművesítés, az infrastruktúra kiépítése az elsődleges feladat, feladat, más régióban más feladatokra kell helyezni a hangsúlyt. Kérdéses az is, hogy a több éves pénzügyi keret előirányzataiból kiindulva a kétszázalékos plafonosítást vezetnének be tagállamokra, tagállamonként. Ez egy tulajdonképpen drasztikus változtatás a mostani megközelítéshez képest. És sok ország, amik rá van utalva a kohéziós alapra, hát azt fogja tapasztalni, hogy csökken majd a GDP-je. Ennek, és emiatt csökken a GDP, akkor emiatt majd csökken a támogatás is a kohéziós alapból. Tehát amit a költségvetési rendelet előír itt a plafonnal, a cappinggel kapcsolatban, azt szerintem nem kellene alkalmazni. The question of Kedves kollégák, a menetrend kérdése nagyon fontos. Fél óránk van ezekre a jelentésekre ezt nem tudom megváltoztatni, és még Leszek úr is szeretne a kohéziós alapról beszélni. Egy percet adok, de hát kérem, legyenek tisztában azzal, hogy amikor túlnyúlunk az időn, akkor valaki másnak az idejéből veszünk el. Köszönöm, elnök asszony. Először is nagyra értékelem Bostinár úr megközelítését. Csak néhány megjegyzésem van teljes mértékben támogatom azt, hogy az energiahatékonyságra összpontosít, csak egy pici módosításom lenne. Az intelligens hálózatok és az intelligens épületek használatát is bevenném ide, hiszen az emberek szeretnék ezeket az új gondolatokat használni. Aztán szeretnék rámutatni arra is, hogy mennyire fontos a vízmegtartási intézkedések, illetve az árvízvédelem kérdés. Ezekre is szeretnék pénzt elkülöníteni. Ennyi. Köszönöm, Nikolász Mártin, hogy az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Rövid lehetek, hiszen ezen ügyekkel kapcsolatban már volt esélyünk, hogy beszéljünk róluk. Először is a jelentéstevő konstruktív munkáját és a kiváló tartalmat nagyra értékelem. A jelentés tartalmának nagy része egyáltalán nem is jelent nekünk problémát. Csak egy ügyre hírnám fel a figyelmet, ez a kohéziós alapok és a Connecting Europe Facility összekapcsolása. Ezt kritikus pontnak látjuk. Az egyik gondol, fontos dolog az, hogy hogyan bánunk ezzel. Vannak olyan rendelkezések az általános rendelkezéseket tartalmazó CPR rendeletből. A 84 per 4-es például. Tehát végig kell gondolni, hogy jogszabályi szempontból hogyan dolgozzuk fel ezt a problémát. E kapcsolatra a CPR rendeletben nem annyira jó ötlet utalni szerintünk. Az a véleményünk, hogy itt a jogi technikát kell jobban végig gondolni. A lényegről még mindig folytatjuk persze a vitát, hogy hogy találjuk meg a megfelelő egyensúlyt. A prioritások megvannak, ezzel kapcsolatban megállapodásra jutottunk, de a mechanizmusok beépítése, meg a jog megfogalmazása, ezzel kapcsolatban még vannak fenntartásai a bizottságnak. A bizottság az energiahatékonyságot a lakhatásra nem akarja kiterjeszteni, erről nem vagyunk meggyőződve, hogy ez egy helyes lépés lenne, hogyha az ERDF hatáját így kiterjesztenénk. Mi szeretnénk megtartani azt, hogy a kohéziós alapoknak a fő célkitűzések támogatása legyen a fő feladata, és ne kockáztassuk azt, hogy felhíguljanak. A kibocsátás csökkentésre sem szeretnénk kiterjeszteni, mert úgy gondoljuk, hogy ez az LTS e rendszert aláásná. A bizottság javaslat kiegyensúlyozottsága szerintünk ez jó, és csak a 20 megawatt alatt maradnánk, illetve a szigetelésre összpontosítanánk. Vannak olyan kérdések, amelyeket horizontálisan kez- kezelni, ezért például az olyan infrastruktúrák hozzáférhetőségét, amelyeket konstruktívan lehet javítani vagy építeni az EU-s alapok felhasználásával, ezt helyesnek tartjuk de itt nagyon nagy szerepet szánunk az irányítóhatóságnak is. Aztán azt is gondoljuk, hogy például a fogyatékossággal élők jogainak a figyelembevétel szintén egy horizontálisan kezelendő kérdéskör, és nem itt a közös rendelkezésekről szóló rendeletnek kell ezzel foglalkozni. Ezek voltak a fő kérdések. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Viktor. Jó, hát akkor nagyon röviden a tisztelt kollégáktól kapott megjegyzésekről. Először is. Kedves zöld kollégám megjegyzései, köszönöm ezeket, oda fogok figyelni a felvetett gondolataira. Macóni asszony megjegyzései. Az általános rendeletben helyén való a makrogazdasági feltételekkel foglalkozni. És én elkötelezett vagyok, teljes mértékben ellenzem a makrogazdasági feltéteket, és hogy ezt bizonyítsam, én magam is egy módosítót nyújtottam be, de pont a közös rendelkezésekről szóló rendelethez, mert nem az én jelentésemben kell ezzel foglalkozni szerintem, hanem ott, az általános rendeletben. A hatály kiterjesztése, a kohéziós alap hatálynak kiterjesztése. A mi problémánk az, hogy helyzeteket oldjuk meg, néha drámai helyzetekről van szó. És igaz, hogy mondjuk a lakások számára az energia megtakarítás óriási jelentőségű probléma. Az energia mixtel való foglalkozás szintén nagyon fontos, és a régiók bizottsága ismételten ezt megerősítette. Az Európai Tanács is megerősítette, hogy ez egy fontos téma, ezt a bizottság is jól tudja. Nagyon sok kolléga is támogat támogatta ebben a tisztelt szakbizottságban is ezt a gondolatot, különösen a néppárti kolléga árnyékjelentéstevő Fanniszter újnak köszönöm a támogatását. Na, Celler úrnak a megjegyzései, igen. Igaz, hogy a kohéziós alapoknak épp a fő célja az, hogy a különbségeket csökkentsék a régiók között, és azáltal, hogy a kohéziós alapot bevonjuk, hogy a lakhatási energia megtakarításában is vegyen részt, jó életkörülményeket biztosítsunk az állampolgároknak, kevésbé legyenek szennyezettek a térségek. Ezek is egyfajta módjai annak, hogy a különbségeket csökkentsük. Az oktatás képzés területén inkább a szociális alapnak van szerepe. Úgyhogy nem tudom, hogy a kohéziós alapokat ide hogy lehetne bekeverni. Aztán az intelligens hálózatok gyakorlatban, pont ahogy a jelentésemben is hangsúlyoztam, érdemes konkrétan kifejteni a filozófiánkat. Az árvízvédelem, ez egy jó gondolat, ezt be fogom emelni. A Connecting Europe Facility. Jó, a bizottság nem támogatja, hogy a kohéziós jelentésben említsük azt, hogy a pénz hogy kerül át, milyen feltételekkel. De hát két problémánk van itt. Az egyik. Számos tagállam világosan ellenzi ma a Connecting Europe Facility filozófiáját. Szembe kell néznünk a valósággal, hogyha azt akarjuk, hogy ez a projekt életképes legyen és pozitív hatásai legyenek, és egyébként én teljes mértékben támogatom, akkor oda kell figyelni az aggályokra, amelyek nem csak a tanácsban, hanem itt ebben a szakbizottságban is megjelennek. Ezért nyújtottam bele ezt a módosított 10 milliárd eurót át csoportosítunk a kohéziós alapból. Nem az égből fog potyani ez az összeg, hanem megmondjuk, hogy innen tud származni. Garanciákat kérek, garanciákat szeretnék, és pontosan ezért együtt dolgoztam a DJ Regióval, és a régiók bizottságával, és ezért kértem a két biztost, Kalasz és Hán biztos urakat, hogy közös javaslattal éljenek, és amikor ez a közös javaslat megszületik, akkor készen állunk majd arra, hogy elfogadjuk azt, és beültessük a jelentésünkbe. Ami pedig az energia megtakarítást illeti, ezen a területen némi ellenkezést mutat a bizottság, de remélem, hogy végül majd ez a filozófia érvényesülni fog, hiszen nem az én jelentésről, én jelentésemről van szó pusztán, hanem arról, hogy mi az, amit az EU-nak tennie kell, mi az, amit a tanács kér, mi az, amit nagyon sok biztos támogat, és pontosan ezért nagyon sok képviselő támogatja ezt a megközelítést. És végül, ami a hozzáférést illeti, lehet, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy az általános szabályozást szabályozással átfedésben vannak a módosító javaslataim. Nos, pontosan ezért küzdenek a a civil szervezetek, illetve a KKV-k azért, hogy a fogyatékkal élőknek segítsenek, hiszen az ő életüket akarjuk megkönnyíteni, és meg akarunk győződni arról, hogy az, ami az általános szabályozásban benne van, az pontosan úgy benne van a horizontális jelentéseinkben is, amikor a konkrét alapok szabályozásairól van szó. Elnök, köszönöm szépen. Igen, a jogalkotási aspektus kapcsán még van további munka, vár még ránk további munká, és ezzel szeretném emléke, szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy 6 óra a holnapi 6 óra a módosítók benyújtásának határideje, és most pedig a következő jelentésre térünk el. Öt jelentés van még hátra, és mintegy 15 perces csúszásban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy három perccel csökkenteni fogom az egyes jelentésekre szánt időt. Most pedig megadom a szót Rika Mannernek, és közben arra kérem a kollégákat, hogy jelezzék, kérnek-e szót, mert Menner asszony prezentációja után lezárom a felszólalási listát. Rika. Ja. Ensiksi haluan kiittää yhteistyöstä kaikkia var- Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megköszönni az összes árnyék előadónak az együttműködést. Nagyon jól tudtunk eh, együtt eh, dolgozni. És úgy gondolom, most is el kell, hogy mondjam, hogy az utolsó ülés után már igazából nem születtek nagy módosításokra vonatkozó javaslatok. Egy fontos kérdést hadd említsek meg, költségvetés, amiről sokat beszéltünk az árnyék előadókkal. Itt szó van arról, hogy a rendelet szerint 7 százalékot kellene a parlament javaslata szerint elkölteni, holott a bizottság csak 3 százalék körüli összeget javasolt. Ami pedig a beruházási prioritásokat illeti, a kollégák több módosító indítványt nyújtottak be. Én remélem, hogy a beruházási prioritások majd a regionális fejlesztési alapra is vonatkoznak, hiszen az ERFA e, támogatása e, befolyásolja a területi együttműködést. És eh, nagyon fontos eh, az, hogy az EFRA számára jó eh, beruházási prioritásokat használ, határozzunk meg. A regionális együttműködés, a területi együttműködés az EFRA-n belül nagyon fontos, ezért ennek a lehetőségét mindenképpen meg kell teremteni. Egy másik kérdés, ez a 150 százalékos pántlikázás a külső, vagy különösen hátrányos helyzetű régiók számára. Itt még nem tudjuk, hogy összesen mennyi pénz áll majd a kohéziós politika rendelkezésére, még itt várnunk kell, és szerintem nincs nagyon értelmén százalékos arányokat is rögzíteni most, majd amikor a végleges számokat ismerjük, akkor kell ezeket beírni a rendeletbe. Itt szó van általány összegekről is, és ezekkel kapcsolatban a 15% én a 18, illetve 80 százalékot javasolnék, mert fontosnak tartom azt, hogy lehessen magasabb flat rate is, mint amit az általános rendelet tartalmaz. Egy további kérdés a rugalmasság. Itt um, a 15 százalék az, amit javasolunk. Ugye az előző időszakban is a pénzeszközök maximum 15%-át lehetett átcsoportosítani határon átnyúló együttműködés számára, és ezt továbbra is véleményünk szerint fel kell, fent kell tartani. Azt javasolnám, hogy az öt téma helyett négy témát határozzunk meg. Az indikátorokról az előző ülésen is szó volt, és a területi együttműködésről szóló jelentésben az eredménymutatók mutatókat, az indikátorokat majd a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokba javasoljuk rendezni. Sokat beszéltünk arról is, hogy a bizottsággal folytatott tárgyalások hogyan folytatódjanak. Jelenleg az a helyzet, hogy még nagyon sok pont számot nem ismerünk pontosan. Ezért nem tudunk több módosításról most dönteni. Egyelőre az együttműködést tudom megköszönni, bízom abban, hogy még nagyon jó észrevételeket hallok majd a kollégáktól, és további módosító indítványokat is be fognak nyújtani. Senki nem kíván hozzászólni a Shadowkon kívül. Négy árnyékelődőnk van. Akkor mégis ketten szeretnének hozzászólni? Tehát ki szeretne hozzászólni a jelentéshez? Hát ön úgyis árnyékelődő, akkor Lambert eh, jön még hozzá az árnyékelődők listájához. Mindegyik árnyékelődő három percet kap. Francesca de Angelis az első árnyékjelentéstevő három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra kell értékelnünk a jelentés készítőjének a munkáját. A módosító indítványoknak most született egy, vagy egy második hulláma. Szerintem a, ez az európai területi együttműködés és az erre vonatkozó rendelet kívánatos és fontos, és jó, hogyha itt ambiciózus célokat fogalmazunk meg. Kétségünk sem lehet afelől, hogy ez a 7% viszont, amit a jelentéstevő javasol, tehát a globális források 7%-át fordítsuk az európai területi együttműködésre, szemben a bizottság javaslatával, ahol ez csak 3,48%, ez szerintem túl ambiciózus célkitűzés. Persze látnunk kell, hogy a politikai helyzet, a politikai keretek is változtak, és ez érinti a kohézióra szánt teljes költségvetést. Ez a költségvetés kevesebb lesz, mint ami a jelenlegi programizási időszakban volt. És ezért ez a 7 százalék eh, valószínűleg túl magas, mert ez eh, azt eh, eredményezhetné, hogy a kohéziós politika más céljaira jut majd kevesebb forrás. Szerintem a parlament eh, tárgyalási pozícióját e tekintetben javítanunk kellene. Ez a 7%-os célkitűzés, ahogyan eh, helyesen elmondta a jelentés készítője is, eh, befolyásolhatja persze azt is, hogy legalább a 3%-os bizottsági célt biztosan sikerül elérnünk. Így is lehet ezt persze látni. A rugalmasság, ez a rugalmassággal is összefügg, különösen abban a részben, ahol a tematikus koncentrációról szólunk. Van itt még egy dolog, amivel kapcsolatban szeretnék egy, talán egy vitát is megnyitni, mert van három kérdés, amit különösen fontosnak tartok a strukturális alapok forrásainak a felhasználásával kapcsolatban. Tehát az egyszerűsítés, a karcsúsítás, a kulcs szavak véleményem szerint, és ezt én olyan helyesnek tartom, a pénzeszközökhöz való hozzáférés biztosításával kapcsolatban. Lehetővé kell tenni, hogy könnyebben hozzá lehessen jutni ezekhez a forrásokhoz, különösen a jelenlegi nehéz időkben, amikor a válság sújt minket, akkor nagyon fontos, hogy könnyebben lehessen a forrásokhoz hozzájutni, kevesebb legyen a bürokrácia. A másik dolog, amit szintén nagyon fontosnak tartok, a célok, a prioritások kérdése, és mindenek előtt a kiadások minőségének a kérdése. Itt ne csak mindig a mennyiségről beszéljünk, a minőség is rendkívül fontos. Tehát az, hogy ezeket a forrásokat jó minőségű célokra költsük el, a célok, a projektek minősége, az, hogy jól, hatékonyan költsük el, ezeket a pénzeket. Véleményem szerint minden eszmecserében meg kell említeni ennek a fontosságát, és minden fórumon, az elnökök értekezetén is egyetértés volt a frakciók között a tekintetben, hogy a parlamenti tevékenységet, a kiegyensúlyozottságot nem veszélyeztethetjük a megtakarításokkal a jövőbeni pénzügyi keret hosszú távú több éves pénzügyi keret kialakításáról, kialakításakor is figyelembe kell venni ezt a szempontot. Köszönöm szépen. Alfonzi úr, szeretném megkérni, hogy a menetrendel, az időbeosztással kapcsolatos szabályokat tartsa be. Francois. Megpróbálunk erőfeszítést tenni, elnök asszony. Elmondanám a jelentéstevőnknek, hogy nagy mértékben egyetértünk a javaslata lényegével, az ambíciójával a 7%-kal kapcsolatban, a területi együttműködési csoportosásokkal kapcsolatban, illetve a rugalmassággal kapcsolatban, hogy bevonja a támogatható körbe az általános érdekű szolgáltatásokat végző vállalkozásokat is. Egész egyszerűen Két dolgot szeretnék mondani, ami aggaszt bennünket. Először is az egyik az a szigetek kérdése. Nehéz megérteni, talán ebben a különleges helyzetben, de hogy van két olyan kritérium, ami nagyon bünteti őket, ez a 150 kilométeres kritérium, és a másik a egy hármas szabály. Egy szigetet nem tudunk úgy megközelíteni, mint egy várost, mondjuk egy 150 kilométeres úttal, és a repülőterek is máshogy helyezkednek el, mint a szárazföldön. Lehet, hogy mondjuk egy ö, sziget, mondjuk Korzika együtt tud működni Tunéziával és Szardíniával, de hogy más ez a 150 kilométeres kritérium, ez Korzika számára megtiltja azt gyakorlatilag, hogy a Baleár-szigetekkel kooperációt, együttműködést hajtson végre, pedig mondjuk a környezetvédelmi tekintetben nekik nagyon is jól jön az együttműködés. Úgyhogy itt hát nem is egy derogációt az elvektől, hanem egy derogációt a gyakorlati megvalósítást, a gyakorlati szabályokból szeretnénk kérni a szigetek számára, hogy a szigeti területek, akik egyébként szeretnének részt venni, és nagyon is jogos lenne, hogy részt vegyenek a területi együttműködésbe, ne essenek ki e lehetőség hatája alól. A másik pont, amivel kapcsolatban a módosító indítványt fogunk benyújtani, a határ vidékeken nagyon gyakran vannak olyan területek, amelyek egy különleges kultúrát képviselnek a határ két oldalán. Ezt ki kell alkalmazni, ki kell használni, és van egy olyan ambíciónk, hogy ezt tegyük meg, és nyúljunk át a határokon. Ne legyenek a határmenti régiók ketté választva. Köszönöm. Elnök, köszönöm, és most Vlaszek úr következik. Köszönöm szépen. Csak néhány megjegyzésem volna. Először is elmondanám, hogy a pénzügyi erőforrások, ez a 7 százalék, hát számomra túl ambíciózusnak tűnik. Én elégedett lennék 3,5-del is, ami az eredeti javaslatban szerepel. A beruházási prioritásokról szólva úgy gondolom, hogy a határokon átnyúló együttműködésre nagyon nagy szükség van, a hiányzó infrastruktúra, illetve a szűk keresztmetszetek, hiányzó infrastruktúra megteremtése és a szűk keresztmetszetek csökkentése szempontjából, valamint a kulturális csere, turizmus infrastruktúra elmozdítása szempontjából. Ez egy jó erőforrás lenne az új munkahelyek teremtésre is. Köszönöm. Juno Szamázsi, hogyha szeretne hozzászólni, szót kap. Elnök asszony, köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne, egy általános jellegű megjegyzés, amivel csatlakozok Alfonzi kollégához a különösen távol eső régiók tekintetében. Ezek nagyon gyakran szigetek, és a területi együttműködés kérdése alapvető fontosságú ezen régiók számára. Ezért szükség lenne arra, hogy a 150 kilométeres kritériumot, ami számukra egy akadályozó tényező felül vizsgáljuk. Ezek a távol eső régiók nagyon gyakran kapcsolatban vannak az Ákácsi országokkal, Afrikában, a Karib-tengeren, stb. És együttműködés tekintetében előnyös lehetne számukra az Európai Unió számára is az, hogyha bizonyos értékeket, kulturális értékeket, amelyeket megosztanak ezzel az ország, a szomszédos országokkal, ezeket tudnák terjeszteni ö, Európa felé is ezért az elveken szerintem érdemes lenne ismét végigmenni. Még egy dolog a határokon átnyúló együttműködés, és itt ismét csatlakoznék ahhoz, amit Alfonzi kollégánk mondott, tehát hangsúlyozom a regionális nyelvek fontosságát. Ezeknek a használtát elő kellene mozdítani. Ezeket a nyelveket szintén a környező országokban is ápolják, amelyekkel ezek a szigetek, amiket említettem, kapcsolatban vannak. Most pedig Lambert kolléga kap szót. Köszönöm szépen, egy-két megjegyzéssel élnék. Azt hiszem, hogy ha az ember megnézi ezt az egész folyamatot, akkor, akkor azt hiszem, hogy valóban bős dolog külön rendeletet létrehozni a területi együttműködésre, hogy megfelelő pozíciót kapjon, és megerősítsük azt, hogy mit is tehetünk a területi együttműködés keretében, a határon átnyúló, illetve regionális együttműködés keretében. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a makroregionális együttműködést hangsúlyozzuk, és a területi együttműködésben ennek a szerepe egyértelmű legyen, hiszen a területi együttműködés a kohéziós politikán belül ennek a fókuszpontja. Így meg kell nézni, hogy hova lehet ezt beültetni. Tegnap ugye meghallgatásra került sor, és a kutatásfejlesztés területéről, a programozás, illetve a kohézió, területéről sok szakértőt meghallgattunk. Azt hallottuk, hogy jobb szinergiára van szükség, ezt kell jobban kiaknázni. A Horizont 2020-on belül van egy nagy program, a tudomány, tudás régiói, és ez átkerül majd a kohéziós politikába. Így ezt a pozíciót megőrizzük, és ma délután majd lehetőségünk nyílik arra, hogy ezt megvizsgáljuk. Különösen a kutatás és a fejlesztés területen, illetve a Stairway to Excellence területén fontos az, hogy a területi együttműködés új dimenziót kapjon. És ezt le is lehet zárni a következő hét évben. És végül az utolsó megjegyzésem a 7%-ra vonatkozik. Ez a parlament választása volt, a 7% pedig megfelel a pipa jelentésnek, illetve a 2007-13-as időszakra vonatkozó vitánknak. A tanács visszalépett, a parlament előrelépett, és mi mentünk tovább. Tehát tartsuk meg ezt a 7%-ot, hiszen a makroregionális eszközt, ezeket a területeket meg akarjuk tartani, meg akarjuk erősíteni. És végül a regionális politikában új dimenzió hoztunk létre, ezt pedig finanszírozni kell, támogatni kell, és meg kell győződnünk arról, hogy valóban eredménye lesz a területi együttműködésnek. Köszönöm szépen még egyszer, és most ugye Sánchez Műszasszony a saját delegációjába kellett, hogy átmenjen, de minden esetre köszönettel, köszönettet akart kifejezni az együttműködésért. Köszönöm, Nikolász Mártin következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hiszen nagyon is konstruktív munkát végzett, és természetesen nagyon jó volt az együttműködés. Nagyon sok módosító abba az irányba halad, amely szerintünk a bizottság szempontjából megfelelő, tisztázza egy kicsit a szövegtervezetet. Egy-két gondolatot szeretnék kiemelni. Először is az MFF kontextusában osztjuk azt a véleményt, hogy az ETC a hozzáadott értéket képviselő terület és a finanszírozást növelni kell, ezért is javasolt a bizottság egy 30%-os növekedést. Azonban a gyakorlati tényezőket is figyelembe kell vinni, venni, ezt láttuk a tapasztalatból, például az LTC e programok megvalósítása ugye egy további bonyolultságot ad a folyamatnak, hiszen nagyon sok tagállamot közösen össze kell fogni. Nagyon fontos, hogy ne legyenek olyan források, amelyeket alokálunk, és aztán nem tudunk felhasználni, és ezért a bizottság egy megfelelő egyensúlyt próbált kialakítani. Azt hiszem, hogy az aggájaink főleg a tematikus koncentrációra vonatkoznak, és itt egyáltalán nem könnyű a megfelelő egyensúly kialakítása, hiszen az ETC programok esetében a határon átnyúló programok nagyon is eltérnek egymástól, itt vannak különböző allokációk, illetve ott vannak a transnacionális programok, ahol különböző a finanszírozási volumen. A bizottság hajlandó a tematikus célkitűzéseket bővíteni a rugalmasság érdekében, azonban az ETC programok esetében nem látjuk annak értelmét, hogy egy prioritási tengelybe különböző tematikus, tematikus részeket összevonjunk. Az RDF programok esetében ez jogos, hiszen ott 11 tematikus célkitűzést össze lehet vonni. Itt azonban korlátozott számban használjuk a tematikus célkitűzéseket, és ezért a bizottság nem látja értelmét, illetve szükségét annak, hogy így járjunk el, ezt csak bonyolítaná a helyzetet hiszen akkor a finanszírozást különböző szinten kellene nyomon követni. Aztán különböző beruházási prioritások vannak. A beruházási prioritások az RDF rendeletben érvényesek. Aztán Figyelembe kell venni, hogy az ETC programok keretében az RDF-et is felhasználjuk arra, hogy az ISF e típusú operációkat finanszírozzuk, és ezért az ESF beruházási prioritásnak a szövegét használtuk. Azt vettük át. Amit a módosítókban látunk, az az, hogy további ETC beruházási prioritások jelentek meg, Szerintünk ezek átfedésben állnak az RDF rendelettel, például, ha megnézzük az infrastruktúra területét, illetve az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat. Tehát valóban végig kellene gondolni azt, hogy minden, ami kiegészítés, az valóban konkrétan célozzon meg valamit, és valóban szükségre legyen rá, és még eddig nem fettük le máshol. Ahogyan önök is tudják, a turizmus, mint beruházási prioritás megfogalmazása szerintünk nem helyes, hiszen itt célkitűzésekről van szó, nem pedig beruházási területekről, tehát ennek nem látjuk szükségességét, és ahogyan elmondtuk egy másik kontextusban tegnap, szerintünk ez nem a megfelelő üzenetet hordozza. A turizmus természetesen pontos lehet, mint, fontos lehet, mint beruházási terület bizonyos körülmények között, de nem önmagában nem célkitűzés. Ami pedig a makroregionális stratégiát illeti, Lambert van Észtaroly elmondta, hogy itt ennek az alapja a rendelet, a, a szabályzási javaslatban kell, hogy legyen, illetve a bizottsági LTC javaslatban. Igen, ez jogos, azonban amit a módosítóban látunk, szerintem ez már átfedésben áll a az eredeti szöveggel, tehát meg kell nézni, hogy valóban szükség van erre, vagy sem. Ami a legtávolabb eső régiókat illeti, a a 150 150 százalékos RDF allokációt megkívánja tartani. Ez fontos annak érdekében, hogy valóban plusz értéket adjunk a legkívülesőbb régiók számára, és azt hiszem, hogy ez megfelel a hamarosan megjelenő közleménynek, amely ezekkel a területekkel foglalkozik és itt a legtávolabb eső régiók különleges igényeivel foglalkozik a bizottság, és ezt próbáljuk itt kielégíteni. Ami pedig az INI, illetve az EPA, az IPA-val kapcsolatot, az IPA-val fennálló kapcsolatot illeti, Nos, a jelenlegi tapasztalat azt mutatja, hogy ami a megtérülést illeti, nem jó az, hogyha ha határon kívüli programokra alokáljuk ezeket a forrásokat, negatív itt a tapasztalat, inkább a belső programokat szeretnénk szem előtt tartani. És végül még egy szó az indikátorokkal, a mutatókkal kapcsolatban, ez egy általános kérdés, minden jelentésben fölmerül. Véleményem szerint a, véle, a bizottság szempontjából az a fontos, hogy ex ante meg kell határozni ezeket az, a mutatókat, hiszen a tagállamoknak időben tudniuk kell, hogy milyen mutatókkal kell számolniuk, hiszen ezt bele kell építeniük a monitoring rendszerbe, a nyomonkövetési rendszerbe, és fontos, hogy következetesen tudjanak eljárni, tehát rögtön a folyamat elején meg kell határozni a mutatókat, illetve a különböző alapok esetében hasonló vagy ugyanolyan ö, módosítókat kell használni, mutatókat kell használni, és így pontos beszámolásra van lehetőség. Köszönöm. Eh, I call the reporter to continue to, to conclude. Kérdezem, hogy a jelentés készítője kíván-e még valamit mondani, lezárásképpen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a nagyon konstruktív észrevételeket is. Csak néhány megjegyzést szeretnék tenni. De Angelis eh, kollega az egyszerűsítésről beszélt. Azt hiszem, hogy ezt a bizottság is már figyelembe vette. Azt olvashatjuk a szövegben, hogy az ellenőrzés egységes lesz, és ez szerintem egy jó intézkedés a 150 kilométer, és ez is felvetődött, és ez egy elég nehéz kérdés, sokat vitatkoztunk, vagy beszéltünk róla. A bizottság javaslata azért itt hagy némi mozgásteret, és azt is látniuk kell, hogy ez a határ, csak a, ez, a, ez a távolság csak határon átnyúló projekteket illeti a transnacionális projektek esetében, más konstellációkban, más hogyan lehet hozzáférni a támogatásokhoz. Például a tengeri medencéket figyelembe vették, és um, egyfajta célhoz kötéssel, pántikázással meg lehet találni a megoldást. Ez a 150 kilométer tulajdonképpen még sok mindent nyitva hagy. A transnacionális projektekhez férhetnek hozzá majd ezek a szigetek, és hát valami határvonalat mindig meg kell húzni, ezért szerintem a bizottság jól megindokolta, hogy miért döntött így a 150 kilométer mellett. Nem leszek képviselő észrevételeire is szeretnék reflektálni. Ami a pri, amit a prioritásokkal kapcsolatot mondott, egyetértek önnel, egy módosító indítványban szó lesz majd arról, hogy figyelembe kell venni a közlekedésben a szűk keresztmetszeteket. És azt hiszem, hogy a regionális együttműködés keretében sokat lehet tenni a helyzet javítása érdekében. Most az is mondanék valamit, amit a bizottság mondott a regionális prioritásokkal kapcsolatban. Itt az ERFA rendeletet is majd meg kell vizsgálnunk ezzel együtt, hogy ne legyenek eh, átfedések. Fanisztarói eh, kollega általában a eh, kutatásról is beszélt. Azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha ma délután ezt talán ketten beszélnek, beszélnénk meg részletekbe menően. Köszönöm szépen, ugye az elnök. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje holnap délután 6 óra. Nyújtsák be kérem a módosítókat. Most pedig Maria Irigoyen Perez asszony kérem arra, hogy mutassa be az Európai Szociális Alapról szóló jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Úgy gondolom, hogy a jelentés már ideje minden nyelven rendelkezésre áll, ezért nem szeretném megismételni azt, ami a szövegben szerepel. Ehelyett inkább csak a módosító indítványokra koncentrálnék, amelyeknek a célja, hogy javuljon a szöveg. Van egy módosító indítvány, amely azt javasolja, hogy a vállalatok fejlődését is vegyük be, tehát olyan KKV-kat eh, támogassunk, amelyek javítják a foglalkoztatást, vagy munkahelyeket teremtenek. A transnacionális együttműködés pedig legyen kötelező és nem megengedő lehetőség. A szociális eh, területen az innovációt is lehessen támogatni. Van egy másik módosító, amely a mellékletekben felsorolt indikátorokról szól. Itt mindent nemek szerinti csoportosításban meg kell adni férfiak, nők lebontásban. Azonnali eredményeket várunk a programoktól a minimál bérből, vagy annál kevesebből élők számára. A, ezek után engedjék meg, hogy megköszönjem a munkatársaimnak és az árnyék előadóknak a nagyon jó együttműködést Nyilván önök is tudják, hogy csütörtökön jár le a módosítók benyújtásának határideje, és hogyha nem érkeznek módosítók, akkor 20-án, 21-én szavazhatunk is. Azt javaslom, hogy most be is fejezem a rövid hozzászólásomat, és természetesen örömmel veszem, ha vannak javaslataik. Önök, ki kíván hozzászólni ehhez a kérdéshez? Van-e valaki, aki szeretne szólni a raportőrökön kívül? Ha nem, akkor a néppárt árnyék előadója kap először szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Most gyorsan eh, szaladtunk csak át ezen a jelentésen, a módosítókon elég sok módosító indítvány született, és ezekről ezek a jelentésben nagyon jól beépíthetők. A felvetődött, és hát gyakran beszélünk a KKV-król, hiszen a gazdaság gerincét alkotják a munkahely teremtés szempontjából is a kis és középvállalatok. Van egy dolog, ami szerintem hiányzik. Ön is említést tett a transnacionális együttműködésről, és javasolt, hogy ez, ez, köt, ez kötelezővé kell tenni. De amit hiányolok, az a interregionális, a régió, közi, egy, régió közötti együttműködés megemlítése is szükségesnek tartanám. Valahol a szövegben erre mindenképpen utalni kell, és ezért be fogok nyújtani egy módosító indítmány, ami pontosan ezt a fogalmat vezeti majd be szólnunk kell az 50 évesnél idősebb munkavállalókról, hiszen ebben a körben nagyon sokan veszítik el a válságos időszakokban a munkájukat. Azután itt van az oktatás kérdése. Itt gondolnunk kell arra, hogy minőségi oktatásra van szükség, különösen a felső oktatásban a legkorszerűbb ismereteket kell oktatni, amelyek pontosan összhangban vannak a munkaerőpiaci igényekkel. Van egy módosítás, ami a képzéssel, oktatással foglalkozik, és különösen azokkal a fiatalokkal, akik nagyon nehezen találnak csak munkát. Nagyon jónak tartom a szövegben azt, ahogyan az ESA és a regionális helyi önkormányzatok együttműködéséről szól. Itt a, az eljárásokat, amikor a partnerek kiválogatásáról van szó, az ezzel kapcsolatos eljárásokat talán egyszerűsíteni kellene, olyan rendszerekre van szükség eh, a partnerek kiválasztásánál, ami például a civil szervezetek számára és az egyszerűsége révén lehetővé teszi, hogy jobban be tudjanak kapcsolódni a különböző programokba. Sok tekintetben fontos az, hogy eh, be megszűnjön a különbség a férfiak és a nők fizetése, bérezések között. Itt a, erről is talán egy kicsit világosabban kellene fogalmazni a szövegben. De összességében csak gratulálni tudok, és remélhetőleg a végső formájában ez a rendelet majd nagymértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy elősegítse a jó minőségű munkahelyek megteremtését, nagyobb támogatást a KKV-k számára. Még egyszer, tehát köszönöm a rapportőrnek azt a segítséget, amelyeket a módosítók benyújtásával kapcsolatban is kaptunk, és az ő feladata majd, hogy véglegesítse, finomra hangolja a jelentést. Köszönöm szépen, Lukácsevszka asszony, most pedig Schröter asszonyé a szó. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a jó együttműködést, amire már előzetesen is sor került, és azután ez, ez megkönnyítette az együttműködést a módosítókkal kapcsolatban. Tartalmi kérdésektől eltekintve azért volt egy olyan problémánk, hogy a regionális kompetencia, illetve a nem regionális kompetencia különbségtételén még gondolkoznunk kell. Én ez utóbbi kapcsán arra gondoltam, hogyha mondjuk egy vállalat megszünteti a tevékenységét egy régióban, akkor ez melyik, tehát melyik szakbizottság rendelkező hatáskörrel, mi tekinthető a regi hatáskörébe első témának, és mi nem. Hogyha a rendeletben persze egy ponton valamit módosítunk, akkor annak van következménye a többi helyre is. Tehát, hogyha a regionális kompetenciára vonatkozó módosítót nyújtunk be, akkor végig kell nézni az összes részt, amit ez a módosítás érinthet pontosan tehát ez a kérdés, amit ez a példa, amit az előbb említettem, egy üzem bezár, és átmegy egy másik régióba, egy csomó embert elbocsájt, munkaerőpiaci intézkedéseket kell hozni, és itt merül fel ez az, ez az alapvető kérdés a kompetenciáról. Tehát ezen még el kellene gondolkoznunk, a befogadhatóság tekintetében hogyan járjunk el, csak azt tudom mondani, hogy a módosítók, amiket be fogunk nyújtani, ilyen megfontolások alapján születnek. A másik kérdés a koncentráció kérdése. Ez egy strukturális kérdés. A jelentéstevő is készített módosítókat, így én is. Például tettem egy olyan javaslatot, Ugyanúgy, mint az EFA esetében a témákra koncentráljunk, itt az ESA esetében is, és a beruházási prioritások szintjén járjunk el. Gyakorlatilag az ERFA-ból vettem át ezt a megfelelő szövegrészt az SR-ról szóló jelentésbe, azt hiszem, hogy ugyanúgy, mint az ERF esetében is három témára koncentrálunk, itt is eh, témákra kell koncentrálnunk. Egy téma van, amivel kapcsolatban eh, a célhoz kötés, a pántlikázás eh, is megengedett, ez pedig a szegénység elleni küzdelem. Az utolsó kérdés, a mellékletek, a mutatók, indikátorok kérdése. Ez elég nehéz ügy, mert a bizottság nagyon óvatos volt a mutatókkal kapcsolatban, és részben hiányzik a koherencia is. Itt van például ez a nemek szerinti lebontás, ez csak egy indikátor csoportnál végezte el a bizottság, és nem mindegyiknél. Mi ezt megváltoztattuk, hogy következetesek, koherensek legyünk, a vállalat alapítás tekintetében is vannak különbségek a nők és a férfiak között. Én sokat foglalkoztam ezzel, és rész részletesen ismertetem egy ezzel kapcsolatos könyvet. A női vállalat alapítók helyzete teljesen más, más feltételekkel alapítanak nők vállalkozást, mint férfiak, és más a szervezés, sokszor bizonyos területeken női minisztereket nem is talál, das eben an allen Stellen machen. Und äh, das... Ähm Néhány fontos kérdést szerettem volna csak megemlíteni. Az ötödik cikk talán még említésre érdemes, ez fontos az általános rendeletben is, ahol szólunk a finanszírozás módozatairól. Ezt a jelentés jól kiemeli, és az én megítésem az, hogy itt a bizottság követett el néhány hibát. A hatodik cikk nem csak a partnerekről szól, hanem ez egy általános megfontolás az ESSA különböző formában történő alkalmazásáról. Itt um, speciális finanszírozásról beszélhetünk. Mi a azt javasoljuk, hogy a 11-es tematikai célt is vegyük fel ebbe a körbe, és több régióbeli képviselővel is beszéltem erről. A partnerek nem minden technikai segítséget vesznek igénybe, ezért párhuzamos alternatív utakat is fel kell mutatnunk a számunkra, hiszen a helyzet nem ugyanaz az igazgatásokban, és akkor az igazgatások, a, a hatóságok megfelelő finanszírozási formát kiválaszthatják maguknak. Ugye sokszínűség uniója vagyunk, és éppen ezért sokféle utat, megoldást kell felkínálni. Ez logikus, és szerintem nem is feltétlenül kell indokolni, indokolni, ugyanis az a helyzet, hogy minden tagállam akkor a három vagy két-három ajánlat közül kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet. Ez még hozzáteném, hogy ez nem megkettőzés, ugye mi egy rendeletet alkotunk mindenki számára, és azután majd a nemzeti sajátosságokat persze ezen keretek között meg kell engedni. Nagyon hosszasan gondolkoztunk több javaslat észszerűségén, és ezen értékelés alapján nyújtunk be majd módosító indítványokat, továbbra is jól együttműködve a rapportőrrel. Auch auf Ihre Änderungsanträge, Frau Schröter. Schröter asszony, az ön módosító indítványait különösen nagy érdeklődéssel várjuk majd. következő hozzászóló úgy látom nincs itt, akkor visszaadom a szót a raportőrnek. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom az összes kollégának megjegyzésekért, illetve javaslatokért, különösen az árnyék jelentéstevők munkájáért. Valóban alapvetően hozzájárultak ahhoz, hogy egy ilyen kulcsfontosságú eszköz minőségét javítsuk, különösen a válság időszakában. A határon átnyúló együttműködés valóban egy olyan terület, amelynek hatékonyabbá kell válnia, és támogatni kell azokat, akik elvesztették a munkahelyüket, képezni kell őket, valamint az önéletrajzok frissítése is rendkívül fontos, ebben is segítséget kell nyújtani. Hiszen ezek gyakran az eszköz hatékonyságán rontják, hogyha nem megfelelően látjuk el ezeket a feladatokat. Fontos rámutatni, hogy a módosítók egy része, amelyek meghaladják az én eredeti szándékomat, olyan kérdések, amelyeket a titkárság felé kell irányítani, nekik kell föltenni, hogy valóban a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak-e. Aztán ott vannak a tematikus kérdések, Beszéltünk erről, a prioritási területekről, a beruházási prioritásokról, de igazából az volt a célom a jelentés kialakításakor, hogy megpróbáljam a jelentés lényegét megőrizni, fellendíteni, megerősíteni azt azáltal, hogy a mutatókat frissítem, az értékelési mutatókat, annak érdekében, hogy valóban megértsük, a munkaerőpiacot. Ez azt jelenti, hogy következetesen kell eljárnunk, jó eredményeket érhetünk így el. Fontos rámutatni, hogy nagyon jó volt a közös munka, az együttműködés, és valóban a válság idején alapvető, egy alapvető eszköz sikerül minőségileg javítani. Ja, Frau Peres, auch danke nochmal für die abschließenden Bemerkungen. Äh, das Wort hat hier... Köszönöm szépen a záró megjegyzéseket äh, a rapportőnek. Szukova Taseva asszony, remélem jól ejtettem ki a nevét, van itt a bizottság képviseletében. Sajnos nagyon kevés időnk van, ezért kérem, ha két percbe beleférne, amit mond. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság szívesen tovább tárgyalja a szakbizottságban benyújtott javaslatokat. Tudják, tudjuk, hogy vannak eh, érdekes javaslatok, amit az Európai Bizottság is eh, köszön. Köszönjük azt is, hogy támogatják sok elemét az eredeti javaslatnak. Mindannyian megállapodhatunk abban, hogy a hatékonyság és az eredmény kulcsfontosságú számunkra is. Ha szükséges, akkor a mutatókat persze át tudjuk beszélni, hogy jobban tudjuk értékelni és mérni azt, hogy a szoci- az Európai Szociális Alap milyen eredményeket ért el. Nem akarom elismételni, hogy a beruházási prioritások és a tematikus célkitűzések miért annyira fontosak számunkra. Ezt nem ismétlem el. Támogatjuk azt is, hogy a helyi és regionális hatékonyságot, a országokat, az NGO-kat bevonjuk az ESA felhasználásába és végrehajtásába. Egy európai magatartási kódex szerintünk jó ötlet lenne. Ezt az Európai Bizottság és a Parlament is támogatni látszik. Biztosítani akarok mindenkit, hogy ma is, holnap is itt leszünk, hogy a további javaslatokat át tudjuk beszélni. Néhány javaslat egy kicsit bonyolultnak tűnik nekünk, ezért érdemes, hogy egy kicsit felülvizsgáljuk őket, hogy egyszerűsítve tudjuk végrehajtani őket. Hiszen ez a közös cél, ahogy ez a felszólásokból is kiderült. Ja, herzlichen Dank für die präzisen Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének az elmondottakat. Felhívom a figyelmüket arra, hogy május 31 délután 6 óra a módosítók benyújtásának határideje. Gondolom, hogy a szociális alappal kapcsolatban még sok gondolat, módosító érkezik majd, hiszen ezt a területet nagyon jól ismerjük. Eltérhetünk a következő napirendi pontra, ez pedig az Unió makroregionális stratégiájának a kérdése. Alfonzi úrnak adom meg a szót, hiszen ő a jelentés készítője. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! A makrorégiók tekintetében már volt egy tapasztalatunk, ez a 2009-ben jóváhagyott Balti-tengeri makroregionális stratégia. Ezután a Duna régió is létrejött, és úgy érezzük, hogy a kohéziós politikának egy új utat nyitott ez a két makroregionális stratégia, mégpedig egy területi alapú új útvonal nyílt fel előttünk. A területi együttműködési csoportosulások és ez a stratégia is meg fogja erősíteni az új makroregionális politikát. Több makroregionális projekt halad már jó úton az Európai Bizottság égisze alatt közös kritériumok és mérhető indikátorok kellenek, hogy mérhetővé váljon ezeknek a sikere. A parlament jóvá hagyta a makroregionális megközelítést, a területi együttműködés stratégiáját is, mert úgy gondolja, hogy a területi együttműködési projektek konkrétan az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás gondolata is a regionális fejlesztés egy jó útja. Úgy gondoljuk, hogy ezek által jobb szinergiákat tudunk majd elérni, például az integrált tengerpolitika, vagy a TEN projektek összehangolásával. És az EBB is tud segíteni. Több szintű a helyi és regionális szintű irányítást is bevonó irányításra van szükség az előcsatlakozási politika és a szomszédsági politika összehangolására a makroregionális stratégiákkal. Miről is van itt most szó? Tehát a makroregionális stratégiákat meg kell erősíteni, a parlament, ahogy tudják, egy technikai segítségnyújtási hitelt szavazott meg a balti tengeri régiónak a siker vitel érdekében. A Duna régió is nagyon fontos, hogy ugyanezt a támogatást, és ugyanezt a folyamatos nyomonkövetést élvezze. A makroregionális stratégiát perspektívában kell vizsgálni. A bizottság egy európai makrorégiók előzetes térképét javasolta. Szerintünk ez nagyon fontos, hogy mielőtt az a finanszírozást meg akarnák újítani, vagy a támogatást meg akarnák újítani, inkább e térkép alapján technikai segítségnyújtási hitelek formájában ö, válaszoljunk az új igényekre. A jelentésem foglalkozik a mediterrán térséggel. Ezt nyilván nagyon régóta tudjuk, hogy a földközi tengeri térség egy fontos terület ez a megközelítés, a makroregionális megközelítés lehetővé tenni ennek a régiónak is, hogy az elvárásokra a szomszédsági politika területén, például az észak-afrikai régióval előrelépjen. Számos kiemelt irányvonal és négy pillér koordinálja a szoros ágazati együttműködéseket. A turizmus, a szigetek, a katasztrófák elkerülése szintén olyan területek, ahol jobban együtt lehet működni. Több mint négy ezer kilométer lefedő terület a nyugat-mediterrán régió, a második az adriai és jón tengeri régió, és a harmadik pedig a kelet-mediterrán térség. Azt javasoljuk, hogy a bizottság támogassa azt a gondolatot, hogy makroregionális stratégiát hozzunk létre a mediterrán térségben, és ez a stratégia tegye lehetővé az európai fejl számára, hogy struktúrált keretben az előcsatlakozási fázisban lévő vagy szomszédsági politikában részvevő államokkal jobban együttműködjen. A területi együttműködést ugyanis ebben a zónában ezek a, az együttműködések megerősítenék. Konkretizálni kell az első lépésben a globális stratégiát a mediterrán térségben. Ez a nyugat-mediterrára, kelet-mediterrára épp úgy érvényes. Nagyon fontos, hogy az egész földközi tengeri térségben, hiszen nagyon hasonlóak a körülmények, az adottságok, a szinergiákat kihasználjuk, és egy egységes megközelítést alkalmazzunk. A prioritásokat a regionális nemzetközi szervezetek határoznák meg, vagy legalábbis az ő segítségükkel kell ezeket kidolgozni. Összefoglalásképpen remélem, hogy a parlament is támogatni fogja a szavazatával ezt a jelentést, ösztönözni fogja ezt az együttműködést, ami már is megvalósul a földközi tenger térségében, amit egyébként kifejtek a jelentésben is, és hogy az elkövetkezendő fél év egy, hát a mediterrán térségben igen jelentős szerepet játszó Ciprus elnöksége alatt elő tudjuk mozdítani majd ezt a projektet. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank, Herr Alfonsi, als Berichterstatter. Köszönöm szépen, Alfonzi úr. Nézem, hogy az árnyék előadók közül ki van jelen. Itt Dajcs urat látom rögtön. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretném üdvözölni Alfonzi képviselő úr jelentés tervezetét, és hogyha megengedik az idő szűkösségére való tekintettel néhány konkrét észrevételt szeretnék eh, megfogalmazni az asztalunkon fekvő jelentés tervezettel kapcsolatban. Eh, elsőként osztom Alfonzi úrnak azt a véleményét, hogy eh, a makroregionális stratégiák, mint a balti tengeri stratégia, mint pedig a Duna stratégia rendkívül fontos új elemei a kohéziós politikának. Talán nem túlzás azt mondani, azt mondani hogy új fejezetet nyitottak a kohéziós politika évtizedes történetében az európai közösségen, az Európai Unión belül. Másodiként osztom ugyancsak azt a véleményét, hogy alapos, érdemi, semmiképpen nem bürokratikus, alapos, érdemi értékelésre van szükség. A balti tengeri stratégia működése eredményei tekintetében. Nyilvánvalóan koncentrált erőfeszítésekre van szükség a Duna stratégia, vagy a Duna stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását illetően, és azt gondolom, hogy belátható időn belül, nem elhamarkodott módon, de a Duna stratégia működésének az értékelésére is mindenféleképpen szükség van. Harmadét szeretném azt megegyezni, hogy ha jól emlékszem, talán harmadik vagy negyedik alkalommal folytatunk erről a fontos kérdésről konzultációt. Ezeken a konzultációkon nagyon értékes gondolatok merültek föl a jövőbeni makroregionális stratégiák kialakításának, megfogalmazásának a hogyanját illetően, de úgy gondolom, hogy itt különböző módszerek fogalmazódtak meg, amelyek részben egymással ellentmondó megoldásokat jelentenek. Azt gondolom, hogy mind a balti stratégiának, mind pedig a Duna stratégiának a kidolgozása során nagyon-nagyon fontos értéke volt ezeknek a makroregionális stratégiáknak az, hogy eh, a lehető legszélesebb körű részvételt biztosította a különböző stakeholdereknek, civil szervezeteknek, nem kormányzati eh, szervezeteknek, és egy olyan struktúra jött létre, amely nem a kormányközi irányítás módszerét alkalmazza, hanem a többszintű kormányzás elvét valósítja meg. Az eddigi makroregionális stratégiák egyértelmű, pozitív politikai döntések következtében születtek meg. Nyilvánvaló tehát, hogy egy, egy, egy bármilyen egyszerűnek tűnő kritériumrendszer felállítása versus az eddigi gyakorlat, amikor ilyen kritériumok nélkül politikai döntésekkel jött létre, nyílt meg az út, kapott zöld lámpát új makroregionális stratégia megfogalmazása, részben egymással ellentmondó e, megoldásokat jelentenek. Értékes gondolat az európai makroregiók előzetes térképének a kidolgozása az Európai Bizottság által. Ennek megítélésem szerint részben ellentmond hogy egy ilyen előzetes térkép hiányában a már működő regionális, makroregionális stratégiák értékelését még el nem végezve, a mostani jelentésünk a földközi tenger térségében kialakító, vagy kialakítható makroregionális stratégiák mellett leteszi a voksát. Ezt a gondolatot én támogatom, csak azt szerettem volna jelezni, hogy legalább három-négy egymástól különböző új makroregionális stratégiák kialakítását célzó elgondolás fogalmazódott meg. Azt gondolom, hogy jó lenne az egymásnak ellentmondó, talán kakofón eh, módszereket eh, eh, egy döntésben belefoglalni. Azt gondolom, hogy világossá kell tenni, hogy melyik módszert akarjuk alkalmazni. Végül, de nem utolsó sorban Ugyebár az Európai Bizottságnak az elkövetkezendő hétesztendős költségvetési keretre vonatkozó javaslatában jelentősen bővül az európai területi együttműködés céljaira felhasználható forrásoknak a nagyságrendje a jelenlegi ciklus 2,5%-os nagyságrendjéről 3,5%-ra bővül, Fontosnak tartom annak a végiggondolását, hogy az európai területi együttműködés céljait szolgáló forrásokat hogyan lehet eh, minél nagyobb mértékben a meglévő és a létrejövő makroregionális stratégiákban megfogalmazott programok végrehajtására fordítani. Lévén ezek a makroregionális stratégiák bizonyított módon olyan hozzáadott értéket képviselnek, amelyek talán a leghatékonyabban tudják az európai területi együttműködés célkitűzéseit megfogalmazni. Még egyszer üdvözlöm Alfonzi úr jelentését, a most elmondottak közül mindazokat, amelyeket hiányolok a jelentésből módosító javaslat formájában fogom benyújtani. Ja, danke schön. Das war für die EVP. Köszönöm szépen meghallgattuk a néppártot, De Angelis eh, kollega veszi át az, az szocialista árnyékjelentés tevő feladatát, és kérem, hogy röviden, tömören fogalmazon, hiszen még két jelentésünk van, és megszoktuk persze, hogy tudunk hatékonyan dolgozni, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! Arra szeretnék tulajdonképpen beszámolni, amit Karona kollégám akart elmondani, ő sajnos már nem tud itt lenni, nem tudott eljönni a földrengés, az olaszországi földrengés miatt. Emilia Románia tartományban volt ez a szörnyű földrengés. Szeretném megköszönni a kollégának a jelentést. Nagyon sok olyan szempontot vett figyelembe, amelyről az elmúlt hónapokban sokat beszéltünk, még mielőtt ez a munkaanyag elkészült. A regionális stratégiáktól mindenképpen valamilyen értéket várunk el. Tovább megyünk azon az úton, amin már elindultunk a két korábbi stratégiával valószínűleg hamar, ahol szükség van rá, újabb stratégiákat tudunk majd útjára indítani. Van azonban itt egy korlátozás, a funkcionalitás kérdése megvan a megfelelő megközelítés, a módszer, amelynek az alapján a regionális politikát úgy alakítjuk ki, hogy optimális választ tudjunk adni a különböző kihívásokra, és teremtsünk olyan összönzőkek, amelyek maguktól nincsenek jelen. A nyugat-mediterrán térség stratégiájának a kidolgozása nagyon fontos feladat. Az Adria-Jóntengeri stratégia már most is tulajdonképpen működik. Itt nem stratégiát dolgoztak ki tulajdonképpen, hanem elindult a munka, és ennek a pozitív hatásai már most is érezhetők. A régiók, a városok tudják egymást segíteni, és itt a különbségek is fontosak. Ezért olyan két stratégiát kellene kidolgozni, amelyek azonban összességében majd lefedik az egész földközi tengeri térséget. Kidolgoztunk módosító indítványokat, amelyek azzal foglalkoznak, amit az Adria Jóntengeri stratégia kapcsán már tapasztaltunk, amit ott kidolgoztunk, és fontos, hogy a nyugat teremtése is kapjon egy hasonló stratégiát. Elnök, köszönöm szépen, akkor az SSD-t meghallgattuk, most pedig a liberálisok nevében, ha jól olvasom, Egiász képviselő szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék előadóként az ALDE frakció képviseletében mindenek előtt szeretném támogatásomról biztosítani Alfonzi úr jelentését. Ugye azt tudjuk, hogy a jelentés tárgya makro, regionális stratégia a földközi tengeri térség számára. A kollega nagyon jó munkát végzett, a jelentését nagy lelkesedéssel írta, én most arra teszek kísérletet, hogy egy konkrét kérdést emelek ki ebből az egész témakörből. Nem kívánok azokkal az általános dolgokkal foglalkozni, amelyekről az előttem szólók már részletesen kitértek. A földközi tengeri térség egy nagyon nagy földrajzi értelembe vett térség nagyon sok különbséget mutat fel, és ezért a jelentéstevő szükségesnek tartotta azt, hogy ezt a földközi tengeri térséget három régióra ossza fel, keleti, nyugati földközi tengeri térség, illetve az Adria-Jón tengeri térség. Az Adria és Jón tengeri térséget már most is elég jól definiáltuk, de azt hiszem, hogy itt egy kiegészítésre is szükség lenne. A szigeteket is meg kellene említeni, hiszen mi is a valóságos helyzet? Ezek, ennek a szigeteknek a jellemzője persze a rendek jellemzői nagyon hasonlóak a mediterrán térség többi rész területének a jellemzőivel, de itt különbségeket tennünk a mediterrán és a nem mediterrán szigetek között. A bizottság különböző megfontolások miatt nem definiálta a szigetek régióját, és ezeket így, ilyen módon nem vette figyelembe. Pedig nagyon sok kérdést tesznek fel a szigetek lakói. Lehet, hogy nem kell a GDP kapcsán mondjuk külön definíciót alkotni a szigetek eh, számára, de a sziget lét azért eh, strukturális hátrányokkal jár együtt. Eh, mégpedig amiatt, hogy ugye sziget elszigetelt helyzetben van, innen is származik a neve, ezért szükség van, hogy támogassuk a szigeteket a kohéziós politika keretében. És hogyha ezt itt nem tesszük meg, a mediterrán térség kapcsán. Ha itt most nem mondjuk eh, ki azt, hogy a kohéziós eh, politikának eh, támogatni kell a szigeteket, mert ott drágábbak a nyersanyagok, mert nehezebben jutnak a belső piacra. Hogyha ezt most nem mondjuk ki, akkor nem járunk el igazságosan a szigetek lakosságával szemben. Itt egy külön fejezetre, egy külön részre lenne szükség a jelentésben a földközi tengeri szigetekre vonatkozóan. Néhány módosító indítványt be is fogunk nyújtani. A közlekedés, a megújuló energiák, témakörével kapcsolatban is már elhangzott több minden. Én úgy gondolom, hogy itt most általánosságban minden térség számára a stratégiai fellépés tervét kellene elkészíteni, és olyan konkrét költségvetési sorokat eh, hozzárendelni ezekhez a fellépésekhez, amelyek eh, valóban eh, támogatják a makrorégiókat a többszintű irányításra, a multilevel governance alapján. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A többi Shadow azt hiszem nincs jelen. Lambert, te nem árnyék előadó, vagy, most még várj egy kicsit. Csak szépen sorban, tehát a hozzászólók listáján listáját veszük elő, és kérem, hogy mindenki maximum egy percig szóljon, röviden, tömören. Lukasevska asszony az első. Gratulálok panu Alfonsiemu. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek kiváló munkájáért. Támogatom azt is, hogy makroregionális stratégiákat hozzunk létre. Szerintem ennek az előnyei nagyon jelentős európai hozzáadott értéket hoznak létre. Különböző kezdeményezéseket összefogván. Nagyon sok határokon átnyúló probléma van, például a környezetvédelem az oktatás területén, illetve a munkahelyteremtés területén. Úgyhogy akkor, amikor ilyen alulról felfele építkező mozgalmak vannak, pozitív eredményeket próbálnak elérni, és alacsony szinten megjelenik az együttműködésre való hajlandóság, akkor kell, hogy keretet építsünk ennek, és létrehozzuk a makroregionális stratégiákat. Ez az európai makrorégiók előzetes térképe, hát remélem, hogyha létrejön, akkor kötelező ért, érvényű lesz, és nem pedig úgy marad, nem kötelezőként, ahogy arról a jelentés is szól. Itt nem arról van szó, hogy kötelező új makrorégiókat létrehozni. De például a Kárpátok hegyei ből létrehozható makrorégió, illetve regionális együttműködés már is egy sikertörténet. Remélem, hogy ez is lehetőséget fog nyújtani arra, hogy az alapokat jobban használjuk fel, amelyek az európai területi együttműködésre rendelkezésre állnak. Persze én is fogok módosító javaslatokat benyújtani, remélhetőleg ezzel majd meg tudom erősíteni a kohéziós politika ezen irányvonalát. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen, képviselőtársam és most nagyon gyorsan már is Lambert kollégának adom meg a szót. Elnök úr, én egyetemen pozitívan állok hozzá ez a jelentéshez, Dajs Tamás is sok érdekes, értékes részletet mondott el a jelentéssel kapcsolatban. Én most visszatérnék az első, a kezdeti pillanathoz, amikor az állásfoglalásunkat elkezdtük kialakítani az európai területi együttműködése kapcsán, az hármas célterület, és ennek az alapja az volt, hogy definiáltuk, hogy milyen politikát, milyen programokat akarunk, de jogi megfontolásaink is voltak, és nagyon fontos, hogy itt van egy hivatkozás a technikai segítség nyújtásra és a e, külpolitikát is be akartuk vonni, ami nagyon szép és jó, de a területi együttműködést e, szerintem azért nagyon az EU-n belül kell tartanunk e, jó lenne, hogyha Van Nistelrooy a mikrofonba beszélne. A három fontos szempont van, tehát a három nem, ugye a három nem volt a bizottság első álláspontja a makroregionális stratégiával kapcsolatban, hogy nem kell új pénzügyi eszköz, nem kell új intézményeszköz, nem kell új szabályozás. Azt hiszem, hogy nagyon reálisak a várakozások, és ezért igenekre is szükség van, és nagyon sok mindent meg lehet tenni, hogyha itt élünk a területi együttműködés eszközével, ennek megvan a költségvetése is. Másodszorban regionális, nemzeti együttműködés működés még um, jövedelmeket is generált, és különböző alapokból használatok fel különböző források. Talán egy kérdést szeretnék feltenni, amire igazából nem is várok a választ. Van itt, hogy Projected European Macro-Regional Map. Tehát ezt így magunk elé képzeljük ezt a térképet, mintha itt um, össze-vissza egymás egymásra dobálnánk a régiókat. Mit kell elképzelnem ez alatt? Mit, mit jelent itt a projected a térkép vonatkozásában, hogy ilyen felrajzolt térkép, ez szerintem nagyon zavaró, én ezt a szót egyszerűen nem tudom értelmezni. Vannak olyan, olyanok is, akik például az északi tengeri makró eh, régióról is gondolkoznak, vagy ezt is beleképzelik ebbe a térképbe. Úgyhogy pontosítani kellene ezt a javaslatot a mediterrán térség kapcsán. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen Lambert van Nisteroynak a hozzászólást. Most már csak másfél percet kaphatnak a hozzászólók, be kell avatkoznom, mert különben nem érünk a dolog végére. És Mazzoni képviselőasszony az első, akinél másfél perc után meg fogom vonni tőle a szót. Nel minuto e mezzo. Apprezzo molto questa relazione e condivido. Hát másfél percen van, akkor gyorsan elmondanám, hogy nagyra értékelem a jelentést, támogatom, jó ez a jelentés az egész mediterrán régióra javasolja a makroregionális stratégia kialakítását. Megérdemli ezt a konkrét figyelmet. Volt egy csomó folyamat, amit igazából soha nem vittünk végig, ezeket a szálakat fel kell venni, és most végigvinni. Egy makroregionális stratégia modell lehet. A meglévő rendszerekre alapulhat, és támogatom a három nem elvét is. Jó prioritás azonban a kohéziós politikában az, hogy használhatjuk az eszközöket. Azokat az eszközöket, amelyekkel rendelkezünk, ezeket meg tudjuk szervezni, és jobban fel tudjuk használni e stratégia révén. Nagyon innovatívnak kell itt most lennünk, különben újra feltaláljuk majd a spanyol viaszt. Három különböző stratégiát szeretne a jelentéstevő a földközi térség számára, kezdve azzal, amit ennek a kialakítását már megkezdtük, a gondok az Adriai Jón trengeri makrorégióra. Én nem értek egyet ezzel a felosztással, mert úgy gondolom, hogy az a metodika, itt pont nem ez de itt egy makro régióról kellene, hogy szó legyen, tehát nem kéne felosztani kisebb részletekre. Hanem az adriai jóntengeri makrorégiót persze folytatnunk kell, de nem kéne jobban feltöredeztetni ezt a rendszert. A politikai érzések is ezt támogatják. Szuper, gratulálok, sikerült betartani a másfél percet. Perez asszony. Brevemente agradecer al señor Alfonsi. Jó, hát nagyon rövid leszek. Köszönöm Alfonzi úrnak a kiváló munkát. Egy másik pontról fogok beszélni, mint amit a kollégák felvetettek. Három dolog nagyon fontos szerintem, amire muszáj, hogy többet utaljunk például a szinergiák kifejlesztésére a makroregionális stratégián belül, a második, a több szintű kormányzás fontossága, illetve a részvétel, közvetlenebb részvétel fontossága a helyi hatóságok részéről, emellett pedig a magán cégeket és a civil társadalmat is jobban be kell vonni. Például nemzetközi szervezeteket is, akik érdeklődnek az ilyen programok iránt. Tartós és fenntartható turizmust kell létrehozni, hiszen ez fellendíteni a régió gazdaságait, közben a biodiverzitást is tekintetbe kell vennünk. És végül elő kell mozdítani és támogatni a városi területeket is a makrorégiókban. A megújuló energiaforrásokra kell koncentrálni illetve támogatni kell az ipari területek a kikötőket. Köszönöm Alfonzióra kiváló munkát! Dankeschön für den Köszönöm szépen a hozzászólást, és utoljára ehhez a jelentéshez Staras asszony szól hozzá. El informe del señor Alfonsi, y hacer unas Staras Feregut asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány észrevételt fűzni a jelentéshez. A régió kell, hogy valami plusszal, valami többletértékkel rendelkezzen a jelenlegi helyzethez képest arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudunk segíteni a földközi tengeri térségnek abban, hogy több legyen az innováció, megvalósuljon a fenntartható energiállátás, javuljon a közlekedés, sikeresen küzdjenek az éghajlatváltozás ellen, a migrációs politika is javuljon, és azután ott vannak még persze a biztonsági kérdések is az egész mediterrán térség kapcsán a szigetek támogatása is egy fontos kérdés. A földközi tengeri térség jó példa arra, hogy milyen különösen nehéz a szigetek helyzete, az elérhetőség a közlekedés szempontjából turizmus, idegenforgalom. Nos, a földközi tengeri térség nyilvánvalóan egy nagyon fontos idegenforgalmi cél terület, ezért a turizmus jelentőségét alá kell húzni. Gratulálok Alfonzi úrnak. Köszönöm szépen, kolléganő. Most pedig megadom a szót a bizottságnak, Nielsen asszonynak. No. Eh, Gracias, presidente. Agradecemos el informe del señor Alfonsi y tanto los comentarios. Köszönöm, elnök úr, nagy örömmel láttuk, olvastuk a jelentést, illetve a képviselők megjegyzését is köszönjük. A Fanisztaroly úr kérdésére szeretnélek visszatérni az eredeti stratégiákkal kapcsolatban Európában. Ez önkéntes program, és mi a bizottságnál tudjuk támogatni, de a lényeg az, hogy a nemzeti kormányok, a regionális vezetés, a helyi önkormányzatok elkötelezettségére van szükség ahhoz, hogy ez az egész létrejöjjön. Voltak nagyon fontos, érdekes javaslatok, amelyek elhangzottak, például az, hogy milyen különböző módszerekkel, vagy módokon lehetne a földközi tengeri térséget felosztani. Erről még folytatni kell a vitát. Bármi is legyen majd az eredménye, ez egy olyan stratégia, amelynek kéz a kézben kell járni a más stratégiákkal, például a tengeri stratégiával, és összhangba kell hozni a jelenleg már létező programokkal is. 2014-en túl is. Tehát minden eszközt, a jelenlegit és a 2014 utánit is össze kell hangolnunk majd ezekkel a stratégiákkal. Apron. Rendben, akkor ezt le is zárhatjuk. Alfonzi úr kap még egyszer szót természetesen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mindenkinek a támogatását amit kifejezett a jelentéssel kapcsolatban. Nem fogok most mindenkinek egyenként reagálni a felvetéseire. Azt tapasztaltam, hogy nagyon érdeklődik a parlament, nagy érdeklődéssel fordul e makroregionális stratégia irányába. Azt is kiolvastam a megszólásokból, hogy több konzisztenciát szeretnénk látni a különböző programok, stratégiák között. Van Nisztelrooy úr nagyon jól rámutatott, hogy a parlament úgy gondolja, hogy a makroregionális stratégia nem csak nem kell, hogy újabb pénzügyi eszközöket, újabb intézményeszközöket, újabb szabályozást igényeljen, hanem a inkább a technikai segítségnyújtási hitelek eszközét látja megvalósíthatónak. Azt hiszem, hogy itt egy kicsit lecsökkentettük a lehetőségeket, de pontosítottuk, és erre reagált az Európai Bizottság is. Akkor, amikor egy rendszert létrehozunk, akkor evidens, hogy nagyon is releváns például mondjuk a balti tengeri régióban ez a makroregionális stratégia, de nem ugyanaz a relevanciája az összes európai régió tekintetében. Ezért nagyon fontos, hogy ez az eljárás alulról fölfele építkező legyen. Arra sincs lehetőség, hogy teljesen átláthatatlan legyen az egész, ezért fontos az Európai Bizottság koordináló szerepe, hogy az érdekelt feleket összefogja, és utána közvetítsen közöttük. A makroregionális stratégia éppen azt célozza, hogy több erőt és lehetőséget adjon a regionális együttműködésnek, hogy a közös kihívásokat, amelyek esetében kevés volt a koordináció, nagyobb koordinációval könnyebben megoldhatóvá tegye. Hát nagyjából ennyit akartam előzetesben. Üdvözlöm a módosító javaslatokat. Természetesen a szigetek problematikájával kapcsolatban még meg kell erősíteni a szöveget, igen, ez egy olyan nagyon fontos jellegzetesség, ami igen jellemző a földközi tenger térségére. A jelentés végrehajtásában és az ezt kísérő munkában szeretném üdvözölni azt, hogy a mediterrán térség, az összes régió, aki érdeklődik, részt tudjon venni, és legyen egy konszenzuson alapuló folyamat, ami a, hát úgy látom, hogy a jelenlegi helyzetben a földközi tengeri térségben annyira sürgős. Köszönöm szépen. Ja, danke schön für... Köszönöm szépen a záró észrevételeket. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra, de még bocsánat, június 1 a módosítók benyújtásának határideje, és a következő jelentés a közös halászati politika az, aminek a megtárgyalására most rátérünk. Ennek a véleménynek a készítője Omezsi úr. Remélem jól ejtettem ki. Parancsoljon. Monsieur le Président, merci pour cette... Euh, Köszönöm, elnök úr. A közös halászati politika fontos jelen reformja szempontjából mi véleményt tudunk adni ebben a szakbizottságban. Nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy a javasolt rendelkezések kompatibilisek legyenek a regionális politikával is. Ez a mi feladatunk, hogy ezt ellenőrizzük. Arra is oda akartam figyelni, hogy a távoleső térségek ne érintse kedvezőtlenül ez a reform. Bizonyára tudják, hogy a, ezen távoleső régióknak köszönhető, hogy globális szinten nagyon fontos tengeri hatalom az Európai Unió, ezért nem szabad őket elfelejteni, nem szabad ezeket a régiókat félretenni. Globálisan, és elsősorban úgy gondolom, hogy az új közös halászati politika reformja egy olyan irányítást kell, hogy létrehozzon, amely a különböző a halál, ö, halászati zónákat, a halászflottákat irányító intézkedéseket összehangolja és közelebb viszi az ott dolgozó emberekhez. Ezért fontos az, hogy biztosítsuk és garantáljuk az összes halászattal foglalkozó tengerparti régiónak azt, hogy prosperitásban élhessenek a halászatból is a jövőben. Ezért csatlakozom azokhoz a javaslatokhoz, amelyek megfogalmazódtak. Azonnal véget kell vetni 2003-2020-as időszakban a túlhalászásnak és ezért kell erőfor, erőfeszítéseket tenni annak érdekében is, hogy újra felhízlaljuk, ha mondhatom így, a halállaványokat a tengereken. Ezzel kapcsolatban sok módosító indítványt is nyújtottam be. Hangsúlyozni szeretném, mindennek a hatásait a halászok számára és a régiók számára is. Hogyha ezeket az erőfeszítéseket, ezek az erőfeszítések nem járnak sikerrel, akkor a halászat és az egész ágazat gazdasági életképessége fog összeomlani. Itt most sajnos nem adtam meg a konkrét számokat a bevezetőmben, de lényeg az, hogy az egész halászati ipar illetve a feldolgozóipar körülbelül 350 ezer munkahelyet tart fenn az Európai Unióban. Tehát nagyon nagy jelentősége van a gazdasági és társadalmi jóllétünk biztosításában. Mindazonáltal. Ez az erőfeszítés a halálományok helyreállításával kapcsolatban óvatosan kell, hogy megvalósuljon. Figyelembe kell venni az emberi, gazdaság és szociális aspektusokat is. Ugyanakkor ezt az erőfeszítést azzal céllal kell azt a, a, ennek a végrehajtása során azt a célt is szem előtt kell tartanunk, hogy a halászoknak a jövedelmét fenntartsuk, hogy életképes maradjon ez az ágazat. A közhatóságoknak is nagyon komoly szerepe van ebben, illetve kollektív felelősségünk van. Nem lenne ugyanis igazságos, hogyha csak a halászok fizetnék meg ennek az egésznek az árát. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon komoly erőfeszítések állnak előttünk, de nem csak a halászok, nem csak a halászok barátai kell, hogy ezt végrehajtsák, és nem csak a halászati ágazat kárára kell, hogy ezeket az erőfeszítéseket megtegyük. Kollektívan kell, tehát együttesen ezeket az erőfeszítéseket vállalnunk, olyan mechanizmusokra van szükség, támogató és kártérítő mechanizmusokra, amelyek kártalanítják a halászatban dolgozókat, akik a gazdasági és társadalmi szinten is a halálományok visszaállításának az árát meg fogják fizetni. Nagyon fontos természetesen az ökoszisztémák védelme, de az ő kártalanításukkal párhuzamban a halálományok, az erőforrások fenntartható kezelése, tehát a cél, az Európai Unió vállalta, kötelezettséget vállalta e tekintetben a Nagoyai konferencián, itt a tengeri biodiverzitásról volt szó, hogyha a halászat a jelenlegi ritmusban zajlik tovább, akkor 2050-re egy szál hal nem marad a tengerben, sem ö, rák vagy kagyló. Tehát ki fog pusztulni a teljes tengeri élővilág, nem szabad alábecsülni ezt a veszélyt. Véleményemben ugyanakkor nagyon hangsúlyosan kifejtem azt is, hogy az új reform keretén belül amely tulajdonjogot akar a halállományok felett bevezetni, illetve koncesziókat, átadható halászati kvótákat és koncesziókat. Itt óvatosaknak kell lennünk, ne privatizáljuk a tengeri erőforrásokat, mert ennek katasztrofális hatása lehet a tengeri és periférián található régiók számára. Úgy gondolom, hogy az összes európai halász együttműködésére és az ő támogatásukra van szükség. Az őket károsító intézkedéseket elleneznünk kell, ezért nyújtottam be módosítókat. Az utolsó megjegyzésem pedig szintén a távoleső régiókra vonatkozik. Rendkívül fontos, és mi a szakbizottságunknak fontos szerepe, hogy a 300 49-es pont az Európai Unióról szóló szerződésnek ennek a reformnak az alapja, és ezt expliciten folyt, fejtsük is ki ebben a rendeletben, hogy a halászatról szóló rendeletek mindenképpen tartalmazzanak derogációkat ezen távoleső régiók számára. Az ezen régiók halászai más körülmények között dolgoznak, mint az európai társaik. Ezért a közös halászati politika eh, célkitűzései általában az északi félteke és eh, az európai partvonalak eh, halászait célozzák, miközben a távoleső régiók halászai teljesen más körülmények között élnek és dolgoznak. Ezért rájuk konkrét intézkedések, más intézkedések kellene, hogy vonatkozzanak. Ezért új konzultatív bizottságokat kellene létrehozni, akik e célkitűzéseket áttekintik. A távoleső régiók azok, amelyek nem a Balti-tenger és nem a földközi tengeri halászattal foglalkoznak, hanem esetleg a világ másik végén vannak. Azzal fejezném be, hogy nagy érdeklődésre várom a kollégák megjegyzéseit és módosító javaslataikat, még akkor is, hogyha a módosítók benyújtásának határideje nagyon rövid, azt hiszem holnap után. Szeretném, hogyha ezt a dátumot majd az elnök pontosítaná, a véleménytervezetemhez benyújtó módosítások határidejét, tehát szeretném megkérdezni az elnöktől. Ja, herzlichen Dank. Die Frist für die Änderungsanträge. Köszönöm szépen. Ugyanúgy, mint az előző jelentés kapcsán, itt is június 1 a módosítók benyújtásának határideje, tehát még egy pár napjuk van, de nem túl hosszú már az idő. Árnyék előadónak adom meg a szót, másan nem jelezték, hogy szeretnének hozzászólni, és sajnos az árnyék előadót is arra kell kérnem, hogy nagyon röviden fogalmazzon, másképpen nem marad időnk az utolsó napi rendi pontra, és a tolmácsokat akarjuk túl sokáig túlórára készíteni. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Értem a jelentés vélemény készítőjének az aggájait, különösen a maximális hozamokra vonatkozóan, illetve a visszadobások korlátozására vonatkozóan, de hát azért ez reális dolog. Fokozatosan kell újra szabályozni, vagy csökkenteni a visszadobásokat. Van még egy értékeny kérdés. Egy új paraméter felvétele, amely eh, káros hatással járna a halászati flották számára. 2002-ben eh, is készült már egy jelentés, és abban is szó volt már eh, arról, hogy hogyan lehetne fenntarthatóvá tenni a halászatot. A halászati jogok átadásának, átruházásának a kérdéséről a vélemény készítője azt mondta, hogy ő ellenzi a jogok átruházását. Mi viszont támogatjuk a bizottság javaslatát. Ehhez viszont arra lenne szükség, hogy kizárjuk a kis valamennyi vagy parti halászatot, hogy ne kerülhessen sor koncentrációra. A több éves tervekről a jelentéstevő azt mondta, hogy itt van egy fontos gazdasági célkitűzés, és eh, ezt meg kell vizsgálni minden ágazatban. Harmadik országokkal kötött megállapodások kapcsán, hát egyik-másik eh, megállapításán nem értünk egyet, de lesznek módosító indítványaink. Köszönöm szépen. Másik árnyék előadó Rikka Menner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a remek munkát. Egy-két megjegyzéssel élnék. A fenntartható halászat rendkívül fontos bizonyos területek számára, és ahogyan elhangzott, a jelenlegi halászati politika nem érte el a célkitűzéseket, már ami a fenntartható halászatot illeti. Ez pedig azt jelenti, hogy egyértelmű, hogy változtatni kell. Európában a halfajok nagy része a nagy részét károsan érinti a túlhalászást, gondolok itt például a lazac halfajra a balti tengerben, ez egy kiváló példa a túlhalászásra. A balti tengeri térségben rendkívül fontos a lazac, és be kellene tiltani a jövőben ennek a halfajnak a halászatát. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő támogatja a éves terveket. Én is osztom azt a véleményt, hogy ezt gyorsan meg is kell valósítani. A 2015-re vonatkozó bizottsági javaslat támogatható, és így nem támogatom a jelentéstevő javaslatát, mi szerint 2017 kellene, hogy legyen a kiinduló pont, ezzel nem értek egyet, szerintem gyorsabban kell ezt megvalósítani, és nem értek egyet a, a hal selejtezésének nem betiltásával sem. Köszönöm szépen. A bizottság Nicholson úr van itt a bizottság képviseletében? Nincs rajta a listán. Feltettem a kártyámat. Én is az én frakcióm képviseletében árnyék előadója vagyok ennek a jelentésnek. Az előbb ezt jeleztem. I'm sorry, but you're not on the list as shadow. For... Nem szerepel, sajnálom, a lányék előadók listáján ennek a jelentésnek a kapcsán. Tényleg nincs rajta. I'm, I'm sorry, I'm at somewhat of a loss here because I certainly indicated and it was indicated to me by my... Én egyetemen jeleztem, és a frakcióm is azt mondta, hogy én vagyok a frakcióm nevében az árnyék előadója ennek a jelentésnek. Jó, rendben van, akkor egy percet kap, uram. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, betartom az időkeretet. Rendkívül fontos jelentés, és köszönöm a raportőrnek a munkáját. Többségében egyetértek a megállapításaival. A kap reformja nagyon fontos, sok halászati tevékenységet folytató közösség számára. Én meg vagyok győződve arról, hogy támogatom, a, hogy fontos és támogatom a regionalizációt, és a helyben élők, mire bízunk, ők, döntsenek el a, ők döntsenek a jövőjükről. A több éves terveket is támogatom. Minden decemberben eldönteni azt, hogy mi lesz a magatartási kódex a halászok számára, ez, ez, ez butaság. Megfelelő hosszú távú tervre van szükségük a halászoknak. A visszadobások, munkahelyek kérdésköre. Én semmiképpen nem ellenzem a halászati jogok átruházását, de ezt a tagállami szinten kell szabályozni. Itt nagyon kis halászok számára is biztosítani kell a jogokat. Köszönöm szépen. Miranda a zöldek képviseletében, de tényleg csak egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jelentés készítője számos javaslatot tesz, és kiterjednek a javaslatok területi dimenzióra is. Kiemelten foglalkozik a legtávolabbi régiókkal a véleménykészítő, és ez nagyon jó, mert ez eddig hiányzott. A regionalizáció kérdését ugyanúgy látja a mi frakciónk is, mint ön, de kicsit hiányzik a kis halászat tevékenysége. Itt um, a halászati tevékenysége nagy része esik um, erre a kis uh, halászatra, ezért ez egy nagyon fontos uh, elem kell, hogy legyen a jövőben megkötendő megállapodásokkal kapcsolatban. Itt még hiányoznak a tudományos adatok, illetve a, foglalkoztatásra gyakorolt hatások elemzése. Mit tehetnénk mi annak érdekében, hogy fenntartható halászatra vonatkozóan megbízható statisztikai adatok legyenek. Ez talán egy olyan kérdés, ami túlmutat a halászaton. Itt az egész regionális fenntarthatóság kérdésére kellene koncentrálnunk a halászat kapcsán is. Elnök, elnézést kérem, hogy kérte, kérek, hogy egy kicsit minden ilyen zűrösen ment az előbb, de hát be kellett tartanunk az időt, és Mindenkinek eh, szerettem volna lehetőséget adni, hogy elmondja, amit akar. Eljegyeztük, amiket elmondtak. A következő és utolsó jelentésünk az innovatív pénzügyi eszközök a többéves pénzügyi keret kontextusában, és eh, Örömmel adom át a szót a raportőnek, Kléva asszonynak. Hát kérem, hogy jelentéstevőként is próbáljon röviden fogalmazni, hogy ne tartsuk itt túl sokáig a tolmácsokat. The new uh, frame of system are in short the instruments supported by the European... Tisztelt kollégák! Nagyon fontos a reálgazdaság számára megfelelő pénzügyi eszközök biztosítása. és ezért legalább egy pár gondolat erejéig ki kell térnünk ezekre, hiszen a kohéziós politika célkitűzéseit meg tudják valósítani, illetve az állami szektor előforrásait megfelelően lehet felhasználni, kereskedelmi gyakorlatot kell kialakítani, illetve a magán tőkét is be kell vonni. Azt hiszem, hogy mindegyik ülésünkön erről beszélünk. Nézzük, a, a pénzügyi hitelek, a mikrofinanszírozás, és más hasonló eszközökről van szó. A véleményemet megpróbáltam rövidre fogni, ugye az a gond, mint minden más jelentés esetében nem lehet mindent belevenni. Először is üdvözlöm a pénzügyi eszközök szerepét a jelenlegi időszakban, hiszen nagyon súlyos megszorítások időszakát éljük, illetve a kölcsönzési kapacitás is visszaszorul. A PPP-k nek fontos szerepük van, hiszen az Európai Uniós költségvetés emelik, illetve megfelelő finanszírozást biztosítanak a stratégiai regionális beruházások számára. A tisztázás, az egyértelműség, az átláthatóság, az egyszerűség, őkre kitértem a jelentésemben, ezek mind ismeretes elképzelések, illetve elvárások, a, mene, a kezelési hatóságok számára ez előírás, meg kell győződnünk arról, hogy vonzóak legyenek ezek az eszközök mind a magánbefektető, mint az állami befektetők számára, és ezeket az eszközöket megfelelő szinten kell kezelni, vannak itt pénzügyi köztes, közvetítő szereplők, pénzügyi intézmények, illetve bankok, aztán ott van az Exante értékelés, itt a hatóságoknak el kell mondaniuk, hogy az egyes helyzetekben milyen pénzügyi eszközöket használnak, illetve nem megfelelő beruházások esetében hogyan járnak el. És végül a legutolsó megjegyzés, de nem kevésbé fontos ez sem. Azt gondolom, hogy a következő programozási időszakban, a kohéziós politikában a pénzügyi eszközök kiterjednek majd minden tematikus célkitűzésre, ezt üdvözöljük. Azonban rendkívül fontos, hogy egyetemen lássuk ezeket az eszközöket, és a koordináció hiányát megpróbáljuk elkerülni. Időhiányában ezzel le is zárnám a hozzászólásomat, várom a árnyékjelentéstekből való közös munkát, illetve a módosítókat is köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megértéssel kezelt azt a kérésemet, hogy rövid legyen. Lambert van Nisztelrooy az egyetlen, aki hozzá kíván szólni. Egy fél percem van, köszönöm szépen. Nagyon jó, hogyha megnevezzük, hogy mik ezek a pénzügyi eszközök. A kohéziós programá yes, van ez a Jessica nem csak az EIB-ről kellene szólni, hanem a tagállami bankokról is, hiszen nekik kell aláírni um, az új eh, eszközök alkalmazását, engedélyezni és eh, szükséges, eh, hogy legyenek intézményi kapacitások a tagállamokban, tehát a költségvetési rendeletben minden évben beszámolunk a pénzekről, és ez um, a rulírozó formában működő alap nagyon fontos. Itt jó egyensúlyt kell teremteni, az ellenőrzés, a monitoring, a beszámolás um, és az egész rendszer működésének a hatékonysága között. Néhány módosítót um, majd benyújtok, de ez az egész jelentésen jól néz ki. Rendben van, akkor ezt is lezártuk. Köszönöm szépen, hogy mindenki felvette a ritmust, és így sikerült a napirend végére írni. Köszönöm a tolmácsoknak is, hogy még néhány percet tovább maradtak, de végül is elég jól abszolváltuk a programot. Az egyebek napi rendi ponthoz senki nem kíván hozzászólni. Az következő ülésünk időpontja június 20 szerda, illetve június 21-e csütörtök, és ezzel lezárom az ülést.